sie plündern, plündern das See der Meere. So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Új teremben, új környezetben vagyunk, hiszen itt a parlament egyik régi termében lehetünk, ami teljes régi csillogásában most a miénk. Ez a mai nap olyan nap, amikor sokunknak más kötelezettségei is vannak, ezt sajnos tapasztaltam, de ezért megvan a szavazó képességünk. Remélem, hogy a szabad hetük jót tett önöknek, hogy az üléseken kívül azért mással is tudtak foglalkozni, és most kezdhetjük a mai programunkkal a munkát. A napirendel kapcsolatban, ha nincs senkinek semmilyen kívánsága, akkor elfogadtuk a napirendet, elnök közleményei. Itt néhány dolgot meg tudok eh, említeni. Egy delegációnk két héttel ezelőtt Nagoyában járt a biodiverzitás, az ENSZ biodiverzitás konferenciáján vettek részt. Azt hiszem, nagyon elégedettek lehetünk azzal, hogy mondhatjuk utolsó percben azért születtek eredmények, és az ENSZ folyamata nem fulladt kudarcba, nem újabb válság következett, hanem Nagoya végül is sikeres volt. Erről majd egy külön napirendi pontban még fogunk tárgyalni, ezért most nem kívánok erről többet mondani az elnök közleményei pontban de annyit mindenképpen leszögezhetünk, hogy ez örvendetes fejlemény volt. Az USA-ban a választásokat is figyelemmel követtük, hogyha arra gondolunk, hogy mit jelent ez majd a Kalkuni klímakonferencia és egyáltalán a klímavédelem számára. Nem lesz könnyebb a helyzet, Obama helyzete sem. Majd meglátjuk, hogy a két nagy párt az Egyesült Államokban azért remélhetőleg mégis késznek mutatkoznak arra, hogy valamilyen észszerű kompromisszumot kössenek a klímavédelmi kérdésekben. Még rövid, egy rövid közleményem a kiotói jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Az EU ott milyen kötelezettséget vállalt. Nos, örvendetes az, amit tapasztalunk a széndiokszid 8%-os csökkenését sikerül elérni. Az EU 15 tagállama 10,4%-ot e, ér el, és az egész EU 27 tagállama 14,7%-ot. E, a ökológiai változás, illetve a gazdasági változások kapcsán persze a gazdaság visszaesése révén sikerült úgymond a széldiokszid emissziót csökkenteni. Ma 14 óra 15-től 15 óráig lesz egy film, a WWF mutat be egy filmet a Vörös Tönhalról, az egyik képviselőnk hozta ezt, és ebben a teremben lesz a veszítés, vetítés. Sokat beszéltünk, vitatkoztunk erről a témáról, akit érdekel a halálományokkal kapcsolatos helyzet, az itt 14 óra 15-től megtekintheti a filmet. Ezek lettek volna az én közlendőim, és akkor átérhetünk már is a harmadik napi rendi pontra, a vegyi biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság megerősítése az Európai Unióban, a CBRN cselekvési terv. Kartika Tamara Liotár a vélemény előadója. Egy sor módosító indítványról kell szavaznunk. Néha szükség lesz majd a szavező, szavazókártyára, nem tudom, hogy már e, ezt a készülékbe behelyezték -e. Hogyha nem egyértelműek a többség iszonyok, akkor majd ezt ellenőriznünk kell. Kezdhetjük akkor a szavazást. Blogban szavazunk a 7-es, 8-asról ki mellette, tehát 7-es, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Azután 9-es módosítóintvány mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük. A 14-est nézzük meg géppel. Lezárom a szavazást, nem? Végre? Most, most lezárom. nem működik valakinél. Még egyszer szavazunk meg Gardini kollégának, nem működött a gépe. Most működik, rendben van, megismételjük a szavazást, kérem mindenki nyomja meg a gombot. Lezárom a szavazást. 24 igen, 20 nem. Elfogadtuk, tehát a 14-es. A következő a 15-ös, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Részenként szavazunk a 26-osról, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő preambulum bekezdések 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtunk. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodás tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Akkor eh, rátérhetünk a zár, ez a végszavazásra, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 48 igen, nincs nem szavazat, nincs tartózkodás, egyhangulag fogadtuk el. Gratulálok a kolléganőnek, Liotár képviselőnek. Rátérhetünk a következő, a négyes napi rendi pontra, ez pedig eh, az európai környezeti gazdasági számlák. Itt is egy sor módosító indítványt nyújtottak be a kollégák, ezekről fogunk szavazni. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-esről nem szavazunk, de mégis szavazunk, jó, akkor az Econ 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ekon 13 mellette ellene tartózkodás. Hát ellenőrizzük az Ekon 13-asról, szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. 26 igen, 23 nem, elfogadtuk. 7-es módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es Skilakakis mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon 15-ös a következő mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harminc kettes, Krista Klász mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 38-ast nézzük meg. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, azt is elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ekon 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum Hekon 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon 2. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Ekon 3. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ekon 4. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. De ezt ellenőrizhetjük, jó, nézzük meg az Econ 4-et. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő, egyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ekon 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 18-asról, tehát géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyértelműen. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ekon 7-es részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Huszas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ekon 8 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Vagy hm? ellenőrizzük. 24-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Következő 25-ös mellette. Ellene. Hát úgy tűnik, hogy kb. ugyanaz a többség, de azért ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, ugyan az a többség szavazta meg, elfogadtuk tehát. Ezek voltak a módosítók, rátérünk elektronikus zárszavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 igen, 2 nem, 6 tartózkodás. Most még szavaznunk kell uh, az állás jogalkotási elsfogás területről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 igen, 4 nem, 4 tartózkodás. Köszönöm szépen, köszönöm a szavazást. Nagolyában ez a téma az egyik vezető téma volt, a természeti tőke meghatározása, nézni, hogy az évről évre nő vagy csökken, tehát ez a környezetgazdasági számla, úgymond, egy most már nagyon fontos eh, eleme az EU politikájának. Rátérhetünk az ötödik napirendi pontra, a H1N1 influenza kezelésének a kérdése 2009-2010-ben ugye a H1N1 vírus, amit sok országban sertés influenzának is neveztek, Michelle Rivazi asszony az előadó, aki egy jelentést készít erről. Most övé a szó, kérem, hogy vezesse be a jelentését. Michelle, parancsoljon. Merci, monsieur le président. Donc, je vous... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a sejtéspestissel kapcsolatban létrejött egy ellenőrző bizottság, több mint 200 aláírás is született. A bizottság ezt elutasította. Létezik egy saját kezdeményezési javaslat is. Meghallgatása volt, két meghallgatás itt a szakbizottságban, és létrejött egy panel is, amely a sertéspestis is kapcsán állt fel, és megkérdeztük az illetékeseket, hogy ugyanezt tették volna, hogyha ez a jelenség még egyszer felmerült volna. Tehát mit tehetnénk olyan esetben, hogyha még egyszer ez felmerül. A világegészségügyi szervezet már márciusban azt mondta, hogy nem veszélyes járványról van szó, tehát ez a járvány jó indulatú. 2009-ben um, vészjelzések érkeztek, és uh, más definíciója volt a világjárványnak. 2009-ben hogy uh, a járvány uh, földrajzi szempontból is kitörhet, és ezt a halálesetek számán mér, mérnénk, és nem a felmerült járványügyi esetek kapcsán. A pest is, a sertés pest is akkor minősül világszintű járványnak, hogyha bizonyos számú ember veszíti ebben életét. Nagyon sok oltóanyagot szereztek be a tagországok, 414 millió dózist vásárolt például Franciaország több milliárd euró értékben, de pusztán 8 milliót használtak, millió értékben használtak fel oltóanyagot. A az oltási stratégiák problémája szintén felmerül, hiszen a tagországok között nem volt koordináció. Voltak olyan tagországok, akik úgy érezték, hogy célzottan kell az oltást elvégezni, például a gyermekeket, terhes anyákat kell beoldani, beoltani, illetve azokat a betegeket, akik mese elégtelenségben szenvednek. Tehát a teljes körű beoltásról lemondtak a tagországok, illetve jelentős mértékű beoltástól természetesen felmerül az oltások hatékonyságának a kérdése is. A Lisszaboni szerződés hatályra lépése után Európa arra törekszik, hogy koordináltabb megközelítést alkalmazzon ezen a területen, és természetesen felmerül az a kérdés, hogy ez a beoltás egyáltalán, illetve ez az oltás hatékony lehet-e. Számos meghallgatásra került sor többek között a deontológia témájában, az érdekellentétekről is, illetve az átláthatóság szintén fontos szerepet tölt be a különböző európai dokumentumokhoz való hozzáférés. Az EMEA ügynökség dokumentumaihoz való hozzáférés szintén nagyon fontos, és ezen keresztül az oltóanyagokat hozzáférhetővé kellett volna tenni a lakosság számára. Ezen kívül felmerült még egy további aggály, ez pedig a mellékhatások kérdése. Az oltásoknál nem a vegyi laborok felelősek a mellékhatásokért, hanem a tagországok, tehát ennek a felelősségnek a tagországoknál kell maradnia és a laborok azok, amelyek folyamatosan felelősséget kell, hogy vállaljanak a mellékhatásokért. Szeretnénk nagyobb függetlenségét, két nagyon fontos ügynökségünk van. Először is az ECDC, ez a fertőző e, járványokkal foglalkozó ügynökség, és az Európai Gyógyszerügynökség a másik ilyen ügynökség. Ez a két e, ügynökség, különösen az ECDC, lehetőséget kell, hogy kapjon arra, hogy amennyiben a, a világ egészségügyi szervezet járványt, világszintű járványt állapít meg, az Európai Uniós megvizsgálhassa azt, hogy ugyanígy gondolkodik-e erről a járványról. Ezen kívül több rugalmasságra van szükségünk, ami a tudományos tapasztalatokat illeti meg kell tudni állapítani azt, hogy járványról van -e szó, vagy más betegségről, amely kevésbé veszélyes, mint ahogy azt a szakértők először gondolták. De hát nagyon fontos, hogy a stratégiánál is irányváltás történhessen. 2010. júliusában kiderült az, hogy az európai országokban nem volt járvány, de továbbra is világszintű járványról szólt a vita. Tehát jelentősebb rugalmasságra van szükség. Az ECDC-nek fontos saját előrejelzési, riasztási skálával rendelkezni, amely eltérhet a világegészségügyi szervezet skálájától. Nagyon fontos megvizsgálni az oltások hatékonyságán. Különböző meghallgatósokra került sor a szakértőkkel, akik azt mondták, hogy inkább létezik a tendencia az oltások felé, de ezzel kapcsolatban jelentősek a kétséges. Meg kell vizsgálni tehát feltétlenül azt, hogy az oltási stratégiák mennyire voltak hatékonyak. Ezen kívül el kell gondolkodni az engedélyezési eljárásokról. Mindez a függetlenséghez kapcsolódik, hiszen szeretnénk erősíteni Európa függetlenségét. És az átláthatóság kérdése természetesen szintén fel, fel, felmerül. Szeretnénk a két ügynökség kapcsán megvizsgálni azt, hogy Európában milyen költségei voltak a sertéspest is leküzdésének. Az MEA-nál például a kutatási jegyzőkönyvekkel, a gyógyszerek mellékhatásaival kapcsolatban szintén fontos információkat gyűjteni, és a közvéleménynek ehhez hozzá kell férnie. A tagországokban voltak különböző botrányok, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy hol ütköznek az érdekek. Azt gondolom, hogy az európai polgárokban nagyon fontos felépíteni a bizalmat, annak kapcsán, ahogy az Európai Unió különböző szervei dolgoznak. Fontos az érdekeket nyilvánosan deklarálni, ezekhez hozzá kell tudni férni, és ellenőrizhetőeknek kell ezeknek lennie. Nem lehet azt mondani, hogy nem kapnak támogatást a gyógyszeripartól. Ez ilyen jellegű kijelentéseknek utána kell nézni a neveket, a feladatokat és a magasrangú tisztviselő közötti érdeke ellentéteket ki kell deríteni. Például az operatív menedzsment kapcsán, illetve a task force, a management task force kapcsán is felmerülhetnek ilyen érdekellentétek. Ezen kívül meg kell állapítani azt, hogy milyen együttműködésre kerülhet sor a tagországok és az Európai Unió között. Európában tisztázni kell azt, hogy mely feladatok, mely kompetenciák léteznek, mindenkinek saját feladatai vannak, a bizottságnak, az EMA-nak, az ECDC-nek, illetve a tagországoknak is. Ezen kívül egy olyan eljárásra van szükségünk, amely lehetővé teszi a tagországok számára, hogy csoportosan szerezzenek be oltóanyagokat. Vannak olyan tagországok, akik nem tudnak önállóan oltóanyagot vásárolni. Franciaország, Anglia egyedül és Olaszország nem tudtak volna külön-külön oltóanyagot beszerezni. Nagyon fontos, hogy az oltóanyagoknál a haszon és a kockázat egyensúlyban legyenek egymással. Ezen kívül az ügynökségek finanszírozását is meg kell vizsgálni. Nagyon fontos tudni azt, hogy az ECDC-nél milyen a finanszírozás, az Európai Unió, e az, amely a finanszírozásért felelős, azt gondolom, hogy itt kiindulhatunk abból, hogy szavahihető a szaktudás, az ML nem szabad megfelelkezni arról, hogy 80%-át az ml más forrásokból finanszírozzák. Az Európai Unió függetlenségét erősíteni kell a külvilággal szemben, és gondoskodni kell arról, hogy az európai polgárok szemében az intézményeink és szerveink szavahihetőek maradjanak. Azt gondolom, hogy konstruktív jelentésről van szó, de mi, mert hogyha megnézzük, hogy mi történt 2009-ben és a 2010-es adatokat is megvizsgáljuk, akkor egyre kevé, kevesebb ember szeretné beoltatni magát, elveszítette a bizalmát, éppen ezért szükség van erre a bizalomra. Nagyon fontos, hogy a polgárok jobban megbízzanak ügynökségeimben, az ügynökségekben és az európai intézményekben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük szépen ennek a jelentésnek a bemutatását. Van néhány hozzászólás. 11 órakor a mexikói nagykövet asszony érkezik hozzánk, utána a magyarországi környezetvédelmi katasztróf, környezeti katasztrófáról beszélünk még. Mindenki maximum egy-két szóban kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! kedves kollégák! Először szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontos ez a jelentés. Saját kezdeményezési jelentésről van szó, mégis nagyon fontos kérdés ez. Az első kérdés a következő. Képesek vagyunk-e ma arra, hogy egy ilyen járványjal szembenézzünk. A kockázatokat ismerjük-e, és fel tudunk-e lépni a kockázatokkal szemben? Korábban sikerült a járványokkal kapcsolatos figyelmeztető rendszert létrehozni, korai figyelmeztető rendszerünk is van, amelyek rendkívül fontosak a fertőző betegségek megelőzése és ellenőrzése vagy kordában tartása szempontjából. Mindez lehetővé teszi azt, hogy fellépjünk a veszélyekkel és a járványokkal szemben. Természetesen emellett meg kell vizsgálni, hogy az egyes tagállamok hogyan reagáltak, az elővigyázatossági elvet alkalmazták. És ezek a reakciók ugye egyéni reakciók voltak, és nem közös fellépések, akár az oltóanyagok beszerzésével kapcsolatban, az oltási stratégiák koordinálásával kapcsolatban, a célcsoportok meghatározásával kapcsolatban és egyéb pontok területén. Hát erre azt kell mondanom, hogy ezekre a kérdésekre az a válasz, hogy nem, nem vagyunk készek arra, hogy egy világjárványra megfelelően reagáljunk. tagállamok is feltették ezt a kérdést az egészségügyi miniszterek tanácsán, és a tagállamok már úgy határoztak, hogy határozottan lépnek előre ezen a területen, például közösen rendeltek oltóanyagokat, elhatározták, hogy közösen kell oltóanyagokat rendelni és beszerezni. Az egészségügyi területen javítani kell az együttműködést, hogy javítsuk a helyzetet a polgárok számára, és minden polgár hozzáférhessen a minőségileg magas szintű egészségügyi ellátáshoz. A jelentés főként két aspektusra koncentrál, az egyik az átláthatóság, a másik pedig a függetlenség. Ezek rendkívül fontos előfeltételek, hogy a tudományos ismeretek magas minőségét és függetlenségét biztosítsuk, mindez ugyanis az bizalom alapja. Osztom ezt az álláspontot. Ami a tagállami előkészítés, előkészítő intézkedéseket és az ECDC-t illeti, az Európai Uniónak saját értékelő rendszert kell létrehoznia. Az átláthatóság természetesen szükséges és fontos a szakismeretek szempontjából is, de ez önmagában még nem elég. Megfelelő konstruktív megközelítésre van szükség, ehhez együtt kell működni a, az egészségügyben, és preventív módon kell fellépni a világjárványok esetében. Ez a jelentés hozzájárulhat ahhoz, hogy konszenzusra jussunk, és egyes aspektusokat erősítsünk. Az együttműködés rendkívül fontos. Köszönöm szépen, Karin Lepás következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Michel Riváznak, aki elkészítette ezt a jelentést. A jelentés tartalmát üdvözlöm, és három, pontból tart, három szempontból tartom ezt kifejezetten fontosnak. Egyrészt ugye nagyon sok vitát folytattunk a témában. Világos álláspontok eh, hangzottak el a különböző ügynökségekkel is, eh, véleménycserét folytattunk, és fontos kérdéseket tudtunk feltenni, amelyeket más kontextusban nem lehetett volna megvitatni. Ez vonatkozik az érdekkonfliktusok kezelésére is és megállapítottuk, hogy ezt nem is igazán sikerült jól szabályozni. A parlamentnek ezen ügynökségekkel való együttműködésének egyéb aspektusa is felmerült, ezt meg kell még vizsgálni. A második pont az vonatkozik arra, amit az előttem szóló már említett. Nagyon fontos a közösségi politikák, közösségi intézkedések kihasználása. Nem megengedhető az, hogy a tagállamok egyénileg lépjenek fel. Az, in, a, az oltóanyagok beszerzésénél például Érdekes lenne eh, értékelni azt, hogy hogyan történt ez. Azt hiszem, hogy fontos eh, tanulságot eh, állapíthatunk meg. Együttműködésre van szükség. Teljesen felesleges, hogy 27 ügynökség 27 féleképpen értékelje a helyzetet. Minek van akkor európai ügynökség? Milyennek az értelme? Ugyanez vonatkozik az oltóanyagokra is. A harmadik pont felvet, felmerült a kérdés a H1N1 kezelése, az ügynökségek fellépése, munkája, de ennél sokkal szélesebb körű kérdésről van szó. Hogyan szervezzük meg a szakismeretek átadását Európában? Felmerültek nehézségek az EMEA-val kapcsolatban, kisebb mértékben az ECDC-vel kapcsolatban, de ez máshol is megtörténhetett volna, megtörténhetett volna az EFSA-val, vagy más ügynökségekkel is. Azt gondolom, elnök úr, hogy jó lenne, hogyha a parlament megvizsgálná ezt a kérdést, hogyan használjuk a szakismereteket, hogyan használjuk a szakértők tudását. Ez elengedhetetlen az a bizalom kialakítása érdekében és ez azért is nagyon fontos, mert a polgárok egyre inkább veszítik el a bizalmukat a tudományban, a szakértelmünkben. és fel kell építenünk újra ezt a bizalmat, meg kell győznünk a polgárokat arról, hogy az európai szakértők megbízhatók, és az ő tudásuknak köszönhetően előre tudunk lépni egyes területeken. Köszönöm szépen! Karin Kaltenbach megérkezett, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnézést, hogy késtem. Késett a gépem. Sajnos nem hallottam az előttem szólókat. Azt hiszem, hogy a jelentéssel kapcsolatban az első dolgom az, hogy köszönetet mondjak Rivázi asszonynak, aki nagyon részletesen foglalkozott a kérdéssel. A másik oldalról azonban jobb lenne kiegyensúlyozottabb jelentést eh, kapni, és eh, mi megpróbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabb legyen ez a jelentés. Azt hiszem, hogy több dolgot fel lehetne vetni, mint amit felvetett itt eh, Rivázi asszony. Nem szeretnék olyan jelentést, amely lobbizik a ö, gyógyszergyáraknak, a másik oldalon nem szeretnék olyan jelentést sem, amely az oltóanyag ellenzők véleményét képviseli csak. Fel kell világosítanunk a polgárokat arról, hogy mennyiben szükségesek az oltások, és persze ezeknek a kockázatairól is tájékoztatást kell adnunk, és az oltások szükségessége és kockázatai közötti kiegyensúlyozott megközelítés fontos. Nem volt egyértelműen világos, hogy mennyiben tud, mennyiben vezet halálos áldozatokhoz ez a járvány vagy világjárvány áprilisban ugye azt, azt hangzott el, hogy reméljük, hogy nem, merülnek fel, nem merül föl, vagy nem lesz több világjárvány, de természetesen utólag mindig könnyebb meghatározni, vagy okosnak lenni. Ma már meg tudjuk állapítani, hogy mennyi mennyi halálos áldozattal járt ez a e, járvány. Én ezt azonban nem negatívumként, hanem sokkal inkább pozitívumként értékelem, az oltóanyagokra is visszavezethető az, hogy nem került sor olyan sok halálos áldozatra. Összességében azt gondolom, hogy feladatunk az, hogy a tagállamokkal, a WHO-val együtt megállapítsuk, hogy mit tehetünk a jövőben a megelőzés terén jobban, jobb eredményeket hogy tudunk elérni milyen állásfoglalásokra van szükség, és hogyan tudjuk a kompetenciákat úgy eh, megosztani, hogy közösen felkészüljünk eh, ezekre a kihívásokra. Nem csak az egyes tagállamok, az egyes érdek eh, mm, képviselők érdekeit kell előtérbe állítani, hanem az összes tagállam, az 500 millió európai polgár érdekeit. A világjárvány esetén ugye nem olyan dologról van szó, amelyet Európa egyedül tud legyőzni, hanem a világ többi részével is együtt kell működni. Köszönöm, Marina Janakutákis következik. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Tavaly nagyon rossz helyzetben voltunk, ha jól emlékszem, mindannyian pánikoltunk, informális bizottságot hoztunk létre Michellel, az egyes pártok együttműködtek, és ez jó volt, megpróbáltunk közös megoldásra jutni. Érdekes volt azonban, hogy különböző dolgok merültek fel, nem csak a pandémiával kapcsolatban, Más területekkel kapcsolatban is, az átláthatósággal kapcsolatban, az oltóanyagok költségeivel kapcsolatban a különböző hátterű eh, személyek különböző aggodalmakat vetettek fel. Ezt ne felejtsük el. Összességében a világjárvány aspektusa merült föl. Nagy volt a pánik, ennél nagyobb volt a nyomás, a kormányokra nagy nyomás helyezett, hogy túlreagálják a dolgokat eh, gyakran, és a sajtó is eh, hát eh, elég negatív szerepet játszott. Szerintem Michel kiváló munkát végzett ezzel a jelentéssel. Ugyanis meg kell vizsgálnunk az egyes eljárásokat, lépéseket, nem csak az ACDC-nek a szerepét kell megvizsgálnunk, hanem egyéb ügynökségek és az egyéb intézmények szerepét meg kell vizsgálnunk, a gyógyszergyártók szerepét meg kell néznünk, azt, hogy a tagállamoknak mi a szerepe, a tagállamok hogyan reagálnak. Tehát vannak nagyon fontos részei és hasznos részei ennek a jelentésnek, de ne felejtsük el, az, az a legfontosabb cél az az, hogy megállapítsuk, hogy ha újra sor kerül ilyen incidensre, akkor hogyan lépünk fel, mert lesz ilyen hogyan tudunk racionálisan, eh, időben, gyorsan reagálni, koordinált módon reagálni, hiszen végeredményben nem gondolom, hogy a kórokozók megállnak a határokon. Európában, de nem csak Európában, hanem világszerte egységesen kell fellépni. Nagyon örülök ennek a jelentésnek tehát de arra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy a személyes érdekeket tegyük egy kicsit háttérbe, és egységesen lépjünk fel. Köszönöm, mondja az elnök. Tapsot kapott a hozzászóló a saját frakciójából, Marisa Martínez következik. It's not here? Aha. Anna Rosbach. Anna Rosbach sincs itt. Akkor François Grostethez érkeztünk már is. Köszönöm szépen, elnök úr! A következőt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani. Ez kicsit talán más lesz, mint amit eddig hallottunk a kollégáktól. Nagy tisztelettel adózom képviselőtársaimnak, de hogyha olvasom ezt a jelentést, hát szerintem ez nem teljesen tisztességes. Próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, de ma arra kellene odafigyelnünk, azt kellene biztosítani, hogy a polgárok bizalmát erősítsük. Nagyon rossz lenne, hogyha tovább romlana a helyzet ezzel kapcsolatban. Sok megalapozatlan áll, megállapítást tartalmaz a jelentés. Ez a pandémia nem volt annyira súlyos, mint amennyire ettől féltünk korábban, ami mert hát, rendben van, de a kérdés az, hogy engedünk-e annak a kísértésnek, hogy itt halljunk mindenféle összeesküvésről a who ban és botrányokról. Nos, a WHO vezérigazgatója <clears throat> május 19-én azt mondta, hogy igen, indokolt a legmagasabb fokozatot készültségi fokozatot aktiválni, mert annyira súlyossá vált a helyzet, és akkor úgy nézett ki, hogy nagyon nagy a fenyegetés. Állandóan hivatkozunk a kellő elővigyázatosság elvére, de mm, nagyon sokszor eltérő összegekről hallottunk, egy milliárd az Egyesült Királyságban, Franciaországban 500 millióban került készletek felhalmozása. Nem tudom, hogy ez stimmel-e. Franciaországban a számvevőszék készített egy jelentést, és abban 547 ezer euró szerepel. Jó lenne, hogyha tényeket tiszteletben tartanák. Aztán az e, e val kapcsolatban azt mondanám, hogy ez az állandó bizalmatlanság, amit érzékelünk az ügynökséggel kapcsolatban, amelyik az egyik legjobb európai ügynökség, ez engem szinte sok, sokkol beszéltem az EMA vezetőivel, és azt kell, hogy mondjam, ha azt akarjuk, hogy az emberek ismét bízzanak az oltóanyagokban, a vakcinákban, akkor akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minél jobb tájékoztatást kapjanak a polgárok. Az EMA már nagyon sok jelentést tett közzé. Ne terjesszünk mi mindenféle megalapozatlan híreszteléseket hiszen itt egy népegészségügyi problémáról van szó, és hogyha ennek az, össze, az összeesküvési teória terjed, az csak rontani fogja a helyzetet, és tovább gyengíti a bizalmat, és szerintem az jelentés intellektuális színvonal tekintve kívánivalókat hagy maga után. Köszönöm szépen. Az EMA igazgatója ma délután a vendégünk lesz. Akkor folytathatjuk ezt a vitát. Sil Panyó kollega. Az egészség nagyon fontos kérdés, és talán kicsit megpróbálom objektív adatokkal is alátámasztani, amit eddig hallottunk erről a kérdésről. Azért ezt nem szabad ilyen karikatúraszerűen lefesteni, mint ahogy ezt Grosztet képviselő megtette, aki hát egy kicsit túlzásokba esett. Próbáljunk meg objektívak lenni, és a Rivázi jelentés minőségét én jónak tartom, hiszen ez felvázolja azt, hogy vannak különböző elképzelhető megoldások, nem csak mi európai parlamenti képviselők, hanem mások is dolgoztak a megoldáson. Először a pandémiát úgy írták le, mint egy katasztrófát, egészségügyi katasztrófát, ami az egész világot sújtja, aztán kiderült, hogy ez nem így van, ez nem volt ekkora katasztrófa. De kérdések felmerültek, amelyekre válaszokat kellett adni. A kellő elővigyázatosság elvének az alkalmazása, ez egy tényszerű dolog, persze arra kell törekednünk, hogy mindig hitelesek legyünk az emberek előtt, hiszen az emberek már elvesztették a bizalmukat, ami a kellő gondosság elvének az alkalmazását illeti. Ezt vissza kell nyernünk, ezt a bizalmat. A következő években is lesznek járványok, és a legrosszabb, ami történhet, az az lenne, hogyha az eszköztárunk kimerülne, vagy olyan lépések történnének, ami rontanák a politika hitelességét. A Rivazi jelentésben az előadók ki sikra száll mellett, hogy minél függetlenebbek legyenek az ügynökségek. Azután vizsgálni kell, hogy milyen a média hatása. Ez is benne van a Rivazi jelentésben. Itt végső soron a legfontosabb momentum talán az, hogy a WHO WHO-hoz képest talán független az EU ügynökség, megbízható, független szervezet, és nekünk képviselőknek foglalkozunk el a média hatásaival és az ügynökség függetlenségével természetesen, és ezt vizsgálnunk kell. Több transzparenciát kellene biztosítani, ezen is dolgozhatunk, és az átláthatóság az mindig követelmény. Természetes, hogy vannak érdekkonfliktusok minden területen, vannak nemzetközi szervezetek, és vannak európai ügynökségek, és mm, lehet, hogy bizonyos kétségek is felmerülnek egyik-másik intézmény függetlenségével kapcsolatban, felépnek érdekkonfliktusok, és ezért van szükség olyan fellépésre, amit a Rivazi jelentés tartalmaz. Az ügynöksége finanszírozásával is jó lenne behatóban foglalkozni. Összefoglalom, ez a jelentés szerintem lehetővé teszi azt, hogy szülessenek javaslatok, aminek az eredményeképpen jobb koordináció valósulhat meg az EU szintjén. Szanyú? Képviselő asszony. Köszönöm szépen. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Rivazi asszonynak a jelentéshez. Eredetileg arra számítottam, hogy a szokásos jelentés készül majd el, ami kicsit ködös, túl rugalmas és toleráns, de nem, Rivazi asszony valóban konkrétan beszél a problémáról, és ehhez gratulálok neki. Hogyha H1N1 problematikáról beszélünk, a korábbi hogy nevezett pandémiás vadárinfluenza járványról, akkor két tendencia a körvonalazódik. Az egyik azt mondja, hogy amit nyilvánosságra kellett volna hozni, az titokban maradt, és amit nyilvánosságra hoztak, az úgy tűnik, hogy manipulált. Az esetek kapcsán hogy hány ember betegedett meg, a számok kapcsán semmi nem világos, és nem nyertek bizonyítást ezek az adatok. Azután, ami a, az oltás eredményességét illeti, ez is homályban maradt. Egyáltalán nem volt transzparens, hogy hogyan, milyen kapcsolatfelvételek történtek, milyen árakat, mennyit fizettek az oltóanyagért, hogyan volt ez a különböző tagállamok közötti cserék kapcsán, mennyit, mit tesz jöttek a kormányok a fel nem használt oltóanyaggal, és ez mennyibe került nekik. De végül is a teljes felhasznált vakcinával kapcsolatban 95 milliót vett meg Franciaország, és csak 18 milliót használt fel. Hát meg kellene vizsgálnunk, hogy mi a hatás ennek a 94 milliónak. Ugye nyilvánvalóan nem az volt, hogy megakadályozta, hogy az emberek megbetegedjenek az influenzában, hanem itt nagyon sokan sokat profitáltak ebből, anyagi hasznuk származott ebből. A másik kérdés maga a pandémia lefolyása. És ennek azt hiszem két dimenziója van. Az egyik, ugye van egy nagy influenza járvány, a másik pedig a transzparencia, illetve a manipuláció kérdése és itt nagyon kifacsarták az érve, érveket. A jelentés nem a vakcina mellett vagy ellene szól. Ez egy olyan jelentés, amely a transzparenciát, az elszámoltathatóságot, a felelősséget kéri számon, és ezt akarja. Az Európai Parlament egy nagyon határozott jelzés küld az európai intézmények, a bizottság felé, hogy legyenek a jövőben nagyon óvatosak, elővigyázatosak, amikor ilyen típusú csapdába eshetnek, amikor ilyen sok a manipulációs lehetőség, amikor nem származik haszon nagy pénzek elköltéséből, és eredménytelennek ezek a kiadások. Összességében ezek a kifacsart e, érvek tulajdonképpen politikai és gazdasági érdekeket szolgáltak. Köszönöm Anténia Pavanovának, és most Snellhárt képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Meglepett, hogy e, mennyire e, e, rosszul emlékezünk cserben, hogy minket a memóriánk tulajdonképpen határozottan azt követeltük, hogy mindent a lakosság egészségének az érdekében minden lehetséges tegyünk meg. Most pedig azt mondjuk, hogy ez mind hülyesség volt, manipuláció, ostobaság. Nos, hölgyeim és uraim, politikusként eh, tiltakozom, hogy itt mi bíráljuk a tudósokat, és eh, manipulációt eh, vessünk a szemükre igaztalanul egy nagyon veszélyes helyzetben hogyha akkoriban azt mondtuk volna, hiszen ahogy a ma hallom, valaki már ugye korábban is talán gyanakodott, hogy most itt lesznek manipulációk, tehát akkor azt követeltük volna, hogy ne legyen oltás, nem, ez mind csak csalás, manipuláció, és akkor rengeteg halálos megbetegedés következett volna be. Nos, hogyha a politika nem reagált volna akkor, amikor az emberek ott álltak az orvos és rendelő előtt, hogy beoltassák magukat, hogyha ezt nem tettük volna meg, és közben nagy lett volna a halálos áldozatok száma, akkor hogy lehet függetlenül dolgozó tudósok ellen így fellépni? Ugye semmi bizonyíték nincs arra, hogy itt bárki manipulált volna valamit, hogy itt volt korrupció, megvesztegetés. Hogyha valaki ilyet mond, akkor először álljon elő bizonyítékokkal, és akkor ez egy büntető eljárás tárgya lehet. De e, itt e, mindenféle aki, és ugye, hogyha valaki alaptalanul vádaskodik, akkor azt fogják elítélni. Nincsenek bizonyítékok. Ez a jelentés véleményem szerint biztos, hogy jó kiinduló pont, de az Európai Unió egy olyan építmény, hogy nincs közös európai egészségpolitika és természetesen azt támogatom, hogy követeljük azt, hogy a tagállamok működjenek együtt, hogy itt van lehetőség az erőteljesebb, erősebb együttműködésre. Jól ismerem a vitákat az oltóanyagokról, hogy ezeket oda kell küldeni, ahol erősebb a járvány, ahol nincs elég oltóanyag. Nos, ez ellen tiltakoztak a tagállamok, ezt nem akarták. Azt mondták, hogy mi vettük meg, nem adjuk át másoknak, nem adjuk oda más tagállamnak. Itt persze, hogy lehetne javítani a helyzeten, de minden mással kapcsolatban, hölgyeim és uraim, nekem tényleg komoly problémáim vannak ezekkel a populista megnyilatkozásokkal. Ezen nem tudok azonosulni. Eldöntöttük, hogy legyen oltás, azt hiszem, hogy egy kicsit reálisabban kellene ezt a vitát lefolytatni. Köszönöm szépen, Bellangen képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem nagyon jó, hogy ma napirendre tűztük ezt a kérdést. Én kicsit diplomatikusabban fogok fogalmazni, mint néhány kollega. Szerintem néhány eh, korrekcióra szükség van a jelentésben, ahogyan az árnyék előadunk, és elmondtam annak érdekében, hogy ez egy kicsit konstruktívabb legyen. Kicsit hogyha például az A preambulumot olvasom, ahol eh, az áll, hogy már májusban tulajdonképpen eh, tudtuk, hogy milyen méretű lesz a járvány. Ezzel szemben a raport raportőr Margaret Csent idézi, ez a 2009 májusi híres idézet, amikor azt mondja, hogy jelenleg még nincsenek áldozatok, és reméljük, hogy ez így is marad, azaz más szóval számolni kellett arra, hogy azért ez mégis elvezethet egy igazi pandémiához. Margaret Chen ezt mondta 2009-ben, hogy tud, tudtuk, hogyha, mm, hogy nem lehet, előfordulhatott volna a mutáció, és erre nem voltunk felkészülve. Ezt az elemet hiányolom a jelentésben, ez pedig az egyik legfontosabb elem, ezt jobban ki kellene domborítani a jelentésben. A másik dolog, hogyha jól fel kell készülnünk egy ilyen potenciális pandémiára, akkor ezt legyen egy európai válasz. Itt egyet értek a raportőrrel, hogy a beszerzés legyen egy európai beszerzés, Persze voltak olyan országok, amelyek maguk olyan oltóanyagot vásároltak, aminek az élettartama hosszabb. Ez persze egy nagyon rossz megközelítés, itt nagyobb együttműködésre lenne szükség a tagállamok között. A konstruktív szó többször elhangzott. Hogyha tényleg azt akarjuk, hogy egy kicsit konstruktívabb legyen ez a jelentés, akkor ahogy az emberek gondolkoznak, annak a logikának a mentén gondolkozzunk mi is. Az emberek kérdésekre akarnak válaszokat. Lehet, hogy ők is össze vannak zavarodva, hogyha azt látják egy ilyen egy intézmény jelentésében itt kétségek merülnek fel a legitimációval kapcsolatban, sok intézmény kapcsán, és itt megpróbál mindenki politikai előnyökhöz jutni de egy ilyen intézményi jelentésben itt nem ezről kellene, hogy a lényeg legyen. Ez csak növeli a zavarodottságát a polgároknak. És majd eljön ez a helyzet, amikor az emberek majd azt fogják nekünk mondani, hogy Hát a holland kormány ezt javasolta, a német kormány pedig teljesen más tanácsot adott különböző kockázati csoportoknak. Hát ezekkel a kérdésekkel kellene foglalkoznunk. Képzeljük be magunkat abba, hogyan az emberek gondolkoznak, legyen egy európai közös fellépés az ilyen járványok esetén, hiszen reális veszély az ilyen, lehetnek ilyen járványok, és ne tegyünk úgy, hogy itt a jövőben, jövőben jobban fel kell készülnünk minden ilyen lehetőségre. Köszönöm szépen. Boguszláv Szonik a következő hozzászóló parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Rivázi asszonynak. Köszönetet szeretnék mondani ezért a jelentésért. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentben azon kell fáradoznunk, hogy polgáraink ismét bizalommal viseltessenek az európai intézmények iránt. Az európai intézményeknek eh, rizikóértékelést kell készíteniük. Azt gondolom, hogy a rizikóértékelés a legfontosabb, a kockázatok értékelése. Az európai intézményektől ennyit el lehet várni. Azt gondolom, hogy a biztosok és legfőképpen az Európai Bizottság feltétlenül kockázatelemzést kell, hogy készítsen. Ez a jelentés kérdéseket vet fel, és a mi feladatunk, hogy megtaláljuk a válaszokat az európai polgárok számára. A média szerepét is meg kell tudnunk magyarázni. Az ilyen jellegű eseteket ki kell küszöbölni a jövőben. Azt gondolom, hogy a felvetett kérdések jogosak. Nagyon fontos, hogy enyhítsük a polgárok aggodalmait. És nem szabad szőnyeg alá söpörnünk ezt a problémát, illetve a bízalom elvesztésének a problémáját. Tömeges oltás nem elégséges. A francia szenátus is felvetette ezt a kérdést, és Európa is foglalkozott mindezzel. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy itt ebben a jelentésben fontos kérdéseket kell eh, tisztáznunk, és természetesen módosító indítványokat is készíthetünk, ez természetesen jogos, de a felvetett kérdésekre választ kell találnunk. A legfontosabb kérdés a következő manipulációról volt a szó, vagy sem. Horst úr felvetette ezt a kérdést. Igen, az én válaszom erre. Tudom, hogy Lengyelországban bennünket manipuláltak. A nagy gyógyszercégek nem voltak hajlandóak vállalni a kockázatokat eh, a mellékhatásokért. A lengyel kormány éppen ezért nem vásárolta meg az oltóanyagot. Nekünk az volt az érzésünk Lengyelországban, hogy ránk kényszerítik az oltóanyagok beszerzését. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kritonas Elis. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Révászi asszonynak a jelentésért. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgokat mondott el a válságról a jelentésből, illetve arra, hogy mennyire került nekünk ez a válság a gazdasági krízis idején is. Tudom, hogy a hosszú távú gazdasági perspektívek Európa számára jelenleg nem a legjobbak, de fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy növeljük-e um, azokat az összegeket, amelyeket uh, a járványok megelőzésére fordítunk, illetve gazdasági, környezeti katasztrófák megelőzésére, és el kell gondolkodnunk arról, hogy mindennek hatása van a társadalmunkra, illetve a gazdaságunkra. Egyetértek mindazokkal a kollégákkal és a jelentéstevővel, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a szakértelmet kell erősítenünk, a kritériumokat arra vonatkozóan, hogy mi szerint értékeljük a járványokat, és saját skálát kell ehhez használnunk. És a félreértelmezett alarmokat is el kell kerülnünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megkérem a bizottságot arra, hogy foglaljon állást. André Periszt kérem először, hogy tegye meg megjegyzéseit, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság köszönetet szeretném mondani a szakbizottságnak, illetve Rivászi asszonynak a jelentés tervezetért. Hiszünk abban, hogy a járvány utána időszak lehetőséget biztosít arra, hogy a egy n vírus kapcsán levonjuk a következtetéseket, a tanulságokat, és a következő járványra legyünk így vértázva. Megtanultuk a feladatokat, illetve lemondtuk a következtetéseket, és meg kell fogalmaznunk azokat az intézkedések, amelyeket meg kell valósítanunk az elkövetkezendő időszakban. Ami a helyzet értékelését illeti, Raviszi asszony és a bizottság megjegyzéseket tettek, miszerint függetlenül kell az Európai Uniónak értékelni az európai helyzetet. Néhány tagország, és ez a megjegyzés is elhangzott, részletes tanulmányokat készítetett. Vannak tények, adatok, rengeteg információ, beleértve a konkrét számokat is, amelyekkel foglalkoznunk kell, mégpedig részletesen. Néhány fontos pontra visszatérve a jelentés kapcsán, szeretnék ezek közül néhányat kiragadni. Az oltóanyag közös beszerzésének mechanizmusával az elmúlt hónapban foglalkoztunk, és nem sokára újból foglalkozni szeretnénk ezzel, majd a decemberi csúcs találkozón a tagországokkal. Ezek a kezdeményezések segíthetnek abban, hogy új eszközöket, új mechanizmusokat állítsunk fel, és hogy van egy, van egy további kérdés is, amely szintén rendkívül fontos, az új egészségügyi biztonsági csomag, amelyet a bizottság 2011 végén fog bemutatni a parlamentnek. Ez a jogalkotási kezdeményezés hozzásegít bennünket ahhoz, hogy jobban megismerjük az új jogalapot, amelyet a Lisszaboni szerződés teremtett. Csak néhány megjegyzésem van a jelentéssel kapcsolatban. Az első megjegyzésem a hiányzó célokra vonatkozik, illetve az oltanyagok hatékonyságának vizsgálatára. Én szeretném mondani, hogy független értékelése része, rétezik a hatékonyságnak, és ezeket a tanulmányokat közegészségügyi hatóságok készítették, illetve kutatók. Egy projekt elhangzott, amelyet az ECDC kontrollált, illetve koordinált. Ez a tanulmány pedig pozitív végkövetkeztetéseket fogalmaz meg az oltóanyagok kapcsán, és további tudományos dokumentumokra számítunk a jövőben. Ez a bizottság felhívta figyelmet arra, hogy további tudományos alátámasztásra van szükség, illetve bizonyítékokra, és az elkövetkezendő hetekben ilyenek érkeznek majd még. Második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy hogyan engedélyezzük a különböző oltóanyagokat, illetve gyógyszereket. Hasonló rendszert követünk, mint a világon más országok, amikor az ipartól adatokat kérünk. De a klinikai adatok értékelését független bizottságok készítik. Reméljük, hogy ezen a függetlenségen tovább tudunk javítani, és az érdekellentéteket ki tudjuk küszöbölni. és az EMEA igazgatója szintén szól majd néhány szót mindezekkel kapcsolatban. Reméljük, hogy többet tudunk befektetni a kutatásba, az oltóanyagokba, illetve az oltásba. Nem érezzük úgy, hogy a sürgősségi esetekben megfelelő az oltóanyagok értékelése, és egy olyan eljárást alkalmazunk, amely azon jogalapra alapszik, alapul, amelyet ez a parlament jóvá hagyott. Azt gondolom, hogy mindez jól működik, és ez a világon másutt is bebizonyosodott már. Azt gondolom, hogy a döntéshozatal megfelelő. Ami pedig az utolsó megjegyzésemet illeti a világegészségügyi szervezet és az Európai Bizottság független értékelésen dolgozik, illetve az Európai Uniós egy független értékelési rendszert eh, szeretne kidolgozni, és az ECDC-nek is feladata ez, hogy független értékeléseket készítsen az Európai Unió számára. Az első értékelést 2009. Eh, április 25-én készítettük, a járvány kitörése idején, és az összes bizonyítékot megpróbáltuk értékelni, az értékelés keretében annak érdekében, hogy segítsük a döntéshozók munkáját Európai Uniós szinten. Ez a járvány volt az első olyan világszintű járvány, amikor a nemzetközi szabályozást is tesztelni tudtuk, és az első olyan járvány, amely meghatározó volt. Természetesen felmerül ez a kérdés, hogy ki tudja koordinálni ezek, ezt, ezeket a járványokat kiderült az, hogy a világ egészségügyi szervezet erre nem alkalmas, de akkor mely szervezet lenne alkalmas erre? Ami az érdekellentéteket illeti, a bizottsági munkatársakon belül, a 8-as és 9-es bekezdéseket szeretnénk még egyszer tisztázni. Mi hiszünk abban, hogy az Európai Bizottság tisztviselőit, a tisztviselőkre vonatkozó szabályozás köti, és ezzel ki lehet küszöbölni az érdek ellentéteket. Írásban szeretnénk még további részletes magyarázattal szolgálni, illetve további információkat megosztani a bizottsággal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Ritz úr! Angus Nikol professzor úr is itt van az LCDC e részéről, az LCDC-t e is ugye megemlítették, hogyha pár percben, négy percben az álláspontját el ismertetné velünk, azt megköszönnénk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nikol professzor vagyok, influenza koordinációért felelek az ECDC-nél 2005 óta, és az érdeknyilatkozatomat és az egész, az összes munkatársam, munkatársam milyen jellegű nyilatkozatát az LCDC e honlapján megtalálhatják. Ez egy kicsit unalmas, de fontos mégis, mert egy pontot hangsúlyoz, nagyon is üdvözöljük ezt a jelentést, és támogatjuk a parlamentet, ez a feladatunk és biztosítani szeretnénk azt is, hogy pontos adatokkal rendelkezzenek a jelentésükben. A jelentésben vannak ugyan jó dolgok, de vannak olyan pontok, amelyek nem pontosak. kollégám Srész úr említett néhány ilyen pontot. Az egyik az ECDC-ről és az EU függetlenségéről szól. Nyolc kockázatelemzést készítettünk a világjárvány alatt, időben, hamar, elkészítettük ezeket, ezek mind függetlenek voltak a WHO-tól, tagállami szakértők információi alapján készítettük el, és a WHO oldalán nem találnak ilyen kockázatelemzést, mint amilyet mi készítettünk, ezek egyediek. A második az oltóanyagokkal kapcsolatos. rész úr említette már, hogy a tagállamokkal együtt és a közegészségügyi intézetekkel együtt Számos tanulmányt készítettünk a, hat, a oltások hatékonyságáról, ez pozitív eredménnyel zárult, hatékonyak voltak a, az oltások, az oltóanyagok, ez, ennek az eredményét aztán közzétettük. tettük a honlapunkon. Azt gondoljuk, hogy a képviselők nem igazán vannak tudatában annak, hogy milyen anyagokat tettünk közzé a honlapunkon, úgyhogy szeretnénk felhívni Rivázi asszony figyelmét arra, hogy olvassa el ezeket az anyagokat, ez nyilván segítségére szolgál. A jövővel kapcsolatban hadd mondjuk el, hogy nagyon sok tanulságot le lehet vonni az eseményekből. Nyilván az európai tagállamoknak rugalmasabbaknak kell lenniük. De hogyha megvizsgáljuk a helyzetet, láthatjuk, hogy rugalmasabbak voltunk, mint az eredeti tervek. Az eredeti tervek mm, súlyosabb járványból indultak ki, és komolyabb válaszlépéseket terveztek, a válaszlépéseink a gyakorlatban nem voltak annyira súlyosak. A az Egészségügyi Biztonsági Bizottság összeült többször is, és megvizsgáltuk, hogy melyek voltak a célcsoportok, a kockázati csoportok. Ezek voltak az alapok. A tagállamok ehhez hozzájárultak bizonyos információkkal. Hogyha megnézzük a tagállamokat, és megnézzük azt, hogy milyen járványügyi értékelést készítenek, akkor azt látjuk, hogy a különböző országok különbözőképpen válaszolnak a járványokra. És arra bátorítjuk önöket, hogy vizsgálják meg önök is, hogy az egyes tagállamok hogyan reagálnak a járványokra, mert nem mondhatjuk azt, hogy az egyik jobb, mint a másik. Az LCDC e szeretne segíteni a jelentés elkészítésében, de ennél általánosabb célkitűzésünk is van, szeretnénk a képviselőket jobban informálni. Nézzük meg, hogy mit mondott az igazgatónk, az előző igazgatónk. Még mindig úgy gondoljuk, hogy igazunk volt. Öm, elővigyázatossági elvet nem szabad elfelejtenünk, ne felejtsük el a legutóbbi járványt. A legutóbbi járvány ugyanis a második télen súlyosabb volt, mint az első télen. Azóta a tudomány persze előrelépett, most már ez nem fordulhat elő, de megtörténhetett volna, és ezt se felejtsük el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Nikol professzor úrnak. Természetesen a honlapjuk publikus, bárki megvizsgálhatja ennek a tartalmát, és nyilván meg fogjuk vizsgálni közelebbről, hogy mit tettek közzé a honlapom. Bavanova, asszony szeretne még egy kérdést föltenni, tessék? Igen, lenne egy kérdésem, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon fontos megértenünk, hogy miről, szól ez az egész, miről szólnak ezek a tanulmányok. Egyes tanul úgy hallottuk, hogy ezek az oltanyagok hatásosságáról szólnak, hatékonyságáról szólnak, de minket nem ez érdekel, minket az érdekel sokkal inkább közegészségügyi szempontból, hogy van-e olyan tanulmány, amely a, az oltó az oltóanyag hatékonysága és a bennünk rejlő ellenállás miért hasonlítja össze? Két különböző dologról van itt ugyanis szó. Van-e olyan tanulmány, amely a az oltóanyag, a kifejlesztett oltóanyagnak a bennünk meglévő ellenálló képesség erősítéséről, erősítő hatásáról szól. Nikola úr, köszönöm szépen ezt a kérdést. Az egyik dolog, ami váratlan volt a járványjal kapcsolatban, minden járvány más természetesen, hogy voltak olyan emberek, akik immunisak. Például az én koromban lévők többsége immunis volt, hál' Istennek, de a tanulmányokból azt láttuk, hogy igenis nagy hozzáadott értéke volt az oltásoknak, 70%-kal csökkent a kitettség, a vírusnak való kitettség, hogyha valakit beoltottak, hogyha valakit nem oltottak be, és nem volt eleve immunis az, a vírusra, akkor nagyon kiszolgáltatott volt. Ezért került sor olyan sok halálesetre, főleg fiatalok és egészségesek körében, mint amire eddig nem láttunk példát más vírusok esetében. Elnök. Akkor ezzel sikerült megválaszolni a kérdést a jelentéstevőnek három percet tudok adni, hogy válaszoljon az egyes megjegyzésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Úgy gondolom, hogy nagyon sok pozitív megjegyzés született, kritikus megjegyzések is születtek, szeretnék ezekre érdemben reagálni. Az elővigyázatossági elv alkalmazása, Grosztet asszony, egyáltalán nem kérdőjelezem meg, hogy kezdetben nagyon sok kérdés fölmerül, hogyha új vírussal állunk szembe. Megpróbálunk egy tervet kidolgozni, és megnézni azt, hogy ez hogyan fejlődhet, alakulhat. Hogyha rugalmasságról és jobb kockázatelemzésről beszélek, akkor arra gondolok, hogy a helyzet alakulásával teljesen mindegy, hogy ez a WHO-ban, az Egyesült Államokban, vagy a déli féltekén merül ez fel, ahol a vírus elkezdte szedni az áldozatait. Nos, akkor is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kockázat elemzést készítettünk, és Deláng asszony is említette azt, hogy hogy esetleg a vírus mutálódhat, de megállapítottuk, hogy nem mutálódik. Felmerült az a kérdés, hogy miért nem voltunk rugalmasabbak a tanulmányok és jelentések elkészítésével miért nem alakítottuk a terveinket? Hát a a tervek jók természetesen, jók, hogy ezek léteznek, de hogyha megalapítjuk, hogy nem igazán virulens a járvány, hogy nem szed annyi áldozatot, és hogyha megállapítjuk, hogy nem szükséges annyi szemét beoltani, mint ahogy a szereve terveztük, akkor így ugye ki kellett volna igazítani a reakcióinkat. Ami pedig az összeesküvés elméletet illeti, hát erről egyáltalán nincs szó. De a WHO nem volt igazán átlátható. Nem tudtuk, hogy ki tagja a bizottságnak, aztán a definíciók területén is módosításokra került sor. szó volt arról, hogy a WHO módosítsa a járvány definícióját. Nem lehet egy járvány csak az alapján meghatározni, hogy hány áldozatot szed. A földrajzi kiterjedtségét is figyelembe kell venni például. Ezen szempontból kell megvizsgálni, hogy 2009-ben mi történt. Ami az átláthatóságot illeti, nagyon sok állásfoglalást készített az ombudsman, és egyes orvosságok, gyógyszerek dokumentumait közé akarták tenni az, a transzparencia biztosítása érdekében. A, az LCDC képviselője azt mondta, hogy egyetlen alkalommal sem engedélyeztek ilyen kevés tudományos alap tudományos információ alapján oltóanyagot. Hát én nem tudom, hogy kompetensek -e ebben a témában, de hadd mondjam el, hogy az önök értékelései, az önök elemzései, ezeket nem vetették fel újból. A parlament szintjén nem vetették fel újból, és nem kaptunk önöktől választ egyes kérdésekre. Májusban, illetve júniusban, 2010-ben az LCDC mondhatta volna, hogy nincsen már járvány Európa, Európában. Miért nem mondták ezt? Miért nem jelentették ezt be? Az Európai Bizottság aztán az önök állásfoglalása alapján mondhatta volna azt, hogy jó, leállítjuk a járvány figyelmeztetést, mert már nincsenek ilyen esetek. Csak 2010. júliusában döntött úgy a WHO, hogy a járvány végét bejelenti. Én azt szeretném, hogy önök ajánlásokat tegyenek a bizottságnak, a képviselőknek, és ezek alapján világos álláspontot lehessen megállapítani. Elnök, köszönöm szépen, nagyon fontos jelentést készített a kolléganőnk, hiszen le kell vonnunk a tanulságokat az eddigi eseményekből, hogy tudjuk, hogy mi, mi működött jól, és mi működött kevésbé jól, hogy a jövőben, hogyha hasonló helyzet alakul ki, akkor tudjunk jobban reagálni. A bizottság a tanácsnak benyújt majd eh, decemberben egy beszámolót, egy jelentést, illetve kezdeményezést, jogszabályalkotási kezdeményezést is indít a parlamentnek, el kell végezni ugye a saját feladatát, felül kell vizsgálni, hogy mi történt korábban, hogy a jövőre jobban fel tudjunk készülni. Köszönöm Michel Rivázinak. A módosítójavaslatok javaslatok benyújtásának a határideje december 1-12 óra. Januárban lesz a szavazás a Környezetvédelmi Bizottságban, és remélhetőleg márciusban a plenárison. Most pedig szeretnék rátérni a következő pontra. Eh, Szátuhászi kérdése a Magyarországot sújtó vörös iszap katasztrófa kapcsán eszmecsere a bizottság képviselőivel. Megadom a szót a kérdés föltevőjének, hogy ezt még egyszer mondják. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy nem kell megismételnem, mondja a képviselőasszony, mert írásos formában már föltettem a kérdést, úgyhogy várom a bizottság válaszát. Dann fragen wir die Kommission. Äh, Akkor kérem a bizottságot, a bizottság képviselőjét, hogy a bizottság véleményét ismertesse. Mariana Wenning, asszony. Jó reggelt kívánok! Mariana Wenning a nevem és a Környezetvédelmi Főigazgatóságon az ipari kibocsátásokért felelős osztályt vezetem. Köszönöm a kérdést. Elnök úr, mindenek előtt szeretném részvétemet nyilvánítani az áldozatok családjainak a szörnyű esemény kapcsán. Miután Az első szakaszban megvizsgáltuk, hogy a katasztrófa védelmi egységek milyen munkát végeztek. Véleményünk szerint fantasztikus és nagyon fontos munkát végeztek ezek a katasztrófa védelmi egységek. Miután ez a szakasz lezárult, most meg kell vizsgálnunk, vissza kell az alapokhoz, hogy mi történt és miért történt az, ami történt. És ennek kapcsán próbálunk Hati asszony kérdésére is válaszolni. Úgy tekintjük, hogy az EU jogszabályokat megsértették, de most egy olyan szakaszban vagyunk, amikor megpróbálunk a magyar hatóságoktól minden információt megkapni, amire szükségünk van ahhoz, hogy eldöntsük, hogy valóban történt-e EU jogszabály sértés, még eh, nem jutottunk el a végső megállapításig. Több irányelv van, az IPCC, tehát az Integrált Környezetvédelmi Irányelv, eh, azután eh, az Európai Hulladékok listája, és itt van a környezetvédelmi felelősség irányelv hogy megkapjuk ezeket az információkat ebből a célból, szerveztünk egy találkozót a magyar hatóságokkal, és október 26-án egy hivatalos feljegyzést is elküldtünk a magyar hatóságoknak, erre várjuk most a választ. Feltettük a kérdéseinket az összes említett irányelvel kapcsolatban. Ön a második kérdésében azt kérdezi tőlünk, hogy szerintünk volt-e hiba az ellenőrzésben, amit a hatóságok végeztek. Nos, erre is ugyanezt mondhatom, jelen pillanatban még várjuk a válaszokat a magyar hatóságoktól, és majd ezt követően tudjuk eldönteni, hogy a különböző irányelvekben előírt ellenőrzési kötelezettségeknek eleget tettek-e, vagy esetleg voltak hiányosságok. Várjuk a válaszokat, hiszen, ahogy mondtam, október 26-án küldtük meg a mi tájékoztatási kérelmüket, és most még várjuk a válaszokat a magyar hatóságoktól. Egy másik kérdés arra vonatkozott, hogy a bizottság készen áll egy EU task force, egy munkacsoport létrehozására, ami értékelné a e, magyarországi katasztrófát. Nos, e, itt arra van szó, hogy a meglévő jogszabályokat megfelelően alkalmazták-e. Egy nagyon fontos és részletes e, jogszabályok léteznek ezen a területen de némelyik jogszabály csak 2012-ben fogják teljesen alkalmazni, ez az építőbeli hulladékok kezelése irányelv. Az IPCC irányelv kapcsán a Környezetvédelmi Tanács elfogadta azt az új, elgon, az új elgondolásokat, aminek az alapján szigorúbb kötelezettségeket, követelményeket is meg lehet majd szabni. Tehát a különböző irányelvekben foglalt követelményeket, kötelezettségeket, ezeknek a való megfelelést ki kell kényszeríteni, és majd, ha megjönnek a válaszok a magyar hatóságoktól, akkor tudjuk meglátni, hogy hol vannak a hiányosságok, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy a magyar hatóságok, a magyar kormányjal együttműködve ezeket a hiányosságokat megszüntessük. Volt egy kérdés, hogy vannak-e hasonlóan veszélyes helyszínek Magyarul, Európában. Hat európai országban van bauxit bányászat, 2,2 millió tonna bauxitot bányáztak ki, ez egy elég friss adat, a különböző technikai dokumentumok van, amelyek az IPCC irányelvhez, IPPC irányelvhez kapcsolódnak. Jó alapunk van feltételezni azt, hogy ahol van ilyen bányászati tevékenység, és ott kapunk egy részletes leírást az ipari tevékenységekről. Tíz alumínium üzemben nem elnézést, nem tíz, csak kilenc eh, alumínium eh, gyár van Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban, Írországban és Romániában, és nyilván itt van a magyarországi is. Hogy milyen jogi kereteket javasolunk az EU ellenőrzés eh, erősítésére, megint csak annak biztosítására, hogy azonos feltételek mellett és függetlenül végezzék az ellenőrzést. Nos, a környezetvédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatos minimum követelmények felülvizsgálata jelenleg zajlik, és itt több politikai, szakpolitikai opciónk van. Az egyik, hogy vizsgáljuk felül az ajánlásokat, a második opció, hogy a minimum követelményeket alakítsuk át egyfajta horizontális irányelvé, vagy pedig eh, vezessünk be eh, konkrét ellenőrzési követelményeket bizonyos ágazatokban. Egy másik alternatíva az első három opció valamilyen kombinációja, tehát eh, konkrét ellenőrzési kötelezettségek bevezetése konkrét ágazatokban. Tegnap hagytuk jóvá azt, hogy az ipari kibocsátás irányelv kapcsán szigorítsuk a feltételeket, és az építő ipari hulladék kezelésével kapcsolatos irányelvben is a tagállamoknak vannak bizonyos ellenőrzési feladatai, amelyekkel kapcsolatban a bizottság most készül iránymutatásokat kidolgozni. Nos, mit tesz a bizottság? Tehát erősítjük, szigorítjuk el a környezeti felelősség irányelvet. Nos, jelenleg ezen gondolkozunk a 14. cikkben, hogy bevezessünk-e harmonizált, kötelező pénzügyi biztosítékok előírását tehát ezen gondolkozunk. A tényleges pénzügyi plafonok vajon kielégítők-e, hogy milyen mekkora pénzügyi biztosíték álljon rendelkezésre ilyen katasztrofák esetén, de most folyik a vizsgálódás, még nem tudunk választ adni, de tudatában vagyunk annak, hogy ez itt egy probléma, amit vizsgálunk hogy az EU veszélyes hulladék listájának a felülvizsgálata zajlik-e, és itt szükség van esetleg átsorolásokra. Most az illetékes hatóságoknak kell dönteni arról, hogy van-e, vannak-e olyan anyagok vagy termékek, amelyek a veszélyes hulladék kategóriába tartoznak-e. Az európai hulladék listán tulajdonképpen két lehetőség van a kategorizálásra. A ahogy mondtam, a tagállamok döntenek a besorolásról, és ez a, a hulladék összetételének az alapján történik. Hogyha a vörös iszap alumínium ipari melléktermék, és nem tartalmaz mást, például nehéz fémeket, vagy veszélyes anyagokat, akkor ezt lehet nem veszélyesnek minősíteni. De amint tartalmaz veszélyes anyagokat, akár fizikai vagy kémiai feldolgozás révén, akkor már veszélyes minősítést kell, hogy kapjon az IPPC engedélyek kapcsán, amit a létesítmények megkaptak, tudjuk, hogy jelenleg nem veszélyesnek sorolják be a vörös De véleményünk szerint lehetséges, hogy ezek azért nehézfémmel szennyezett, hogy nehézfémmel szennyezett a vörös iszap. És ezért kértük a magyar hatóságokat, hogy magyarázzák el nekünk, hogy miért sorolták a nem veszélyes hulladék kategóriájába a vörös iszapot, majd várjuk a magyar hatóságok válaszát, és hogyha ez birtokukban lesz, akkor fogunk dönteni arról, hogy vajon ez a besorolás korrekt volt-e vagy sem. Azt hiszem, minden kérdésre reagáltam, de természetesen, ha további kérdéseik vannak, azokra is örömmel felelek. Köszönöm szépen, Venning asszony, ezeket az információkat eh, Szatú asszony kérdésére válaszolva. 5 perc múlva 11 óra, ez egy probléma, tehát mind a 10 hozzászólást nem tudjuk meghallgatni sajnos. Azt javaslom, hogy a két magyar kolléga két percben foglaljon állást Áder János és Tabajli Csaba, és utána Szatu asszony, tehát még megjegyzést, utána pedig a mexikói nagykövet asszony érkezik hozzánk, és később visszatérünk még a témára, hiszen nagyon sokan kértek még szót, tehát egyenlőre az említett két kollégának tudok szót adni. Áder János kért először szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, és én csak a leghatározottabban támogatom elnök úrnak azt a törekvését, hogy ezzel a kérdéssel még a bizottság foglalkozzon, hiszen láthatóan a kollégák érdeklődéséből a magyar katasztrófán túlmutató jelentősége van, és más országok képviselőit is érdekli ez a téma. A kérdések azok, amelyeket Szatú Haszi képviselő asszony feltett, azok relevánsak, és én csak azt szeretném elmondani, kiegészítem mindazt, amit az imént a bizottságtól hallottunk, hogy a magyar kormány mindent meg fog tenni annak érdekében, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a felelősség kérdése tisztázásra kerüljön. Tudniuk kell, hogy ennek a gyárnak a különböző engedélye, engedélyeit, működési engedélyét, környezetvédelmi engedélyeit valamikor 2005-2006-ban adták ki, tehát még az előző kormány idején, úgyhogy a jelenlegi kormánynak semmiféle takargatni valója e tekintetben nincs. Szeretném arról tájékoztatni a bizottságot kiegészítésképpen ahhoz, ami az imént elhangzott, hogy annak érdekében, hogy a felelősség megállapítása megtörténjen, és annak érdekében, hogy a további kár ne történhessen meg, a magyar kormány kormánybiztost rendelt a cég élére, ez a kormánybiztos ellenőrzi a cég működését. Ugyancsak a felelősség megállapítása érdekében a cég vezetőinek a vagyonát zárolták, hogy ha az anyagi felelősség vállalására, vagy felelősség megalapítására sor kerül, akkor legyen miből a kártérítést visszafizetni, valamint tudniuk kell azt is, hogy különböző büntető eljárások indultak a felelősség megállaptása érdekében. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, ami az imént is elhangzott, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos információ volt. A parlamenti vitában Strasbourgban ugyanezt hallhattuk Georgieva asszonytól, hogy a magyar hatóságok mindent megtettek, ami emberileg és technikailag egy adott időn belül a szennyezést követően megtehető volt. Ennek ellenére nagyon súlyos károk történtek, egyszerűen olyan mennyiségű szerepel az anyagban, az írásos anyagban, hogy 700 ezer köbméternyi szennyezőanyag ömlött ki, ami borzalmas környezeti károkat okozott, és tudjuk, hogy ma már a halottak száma sajnos tízre emelkedett, és több mint 130 embert ápolnak még mindig kórházban. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a veszélyes anyagok listáját, ha kell, vizsgálják felül, vizsgálja felül a bizottság, történjen meg az átsorolás. Azzal is teljes mértékben egyetértek, hogyha kell, akkor szigorítsuk ebben az üzemben vagy máshol is a, az ellenőrzést. Akár szigorúbb jogszabályokra, szigorúbb pénzügyi biztosítékokra is szükség van. Egyetlen dolog azonban nem hangzott el, és ezt szeretném hangsúlyozni a hozzászólásom végén, hogy az Európai Unió úgy tűnik pénzügyi tekintetben, a pénzügyi hozzájárulások tekintetében eszköztelen, és ezen kellene változtatni, ezen kellene e, mindenképpen ezen a szabályozáson kellene változtatni, hogy legyen olyan hatékony pénzügyi eszköz a kezünkben, ami az ilyen katasztrófák esetén bárhol, nem csak Magyarországon, hanem bárhol segítséget nyújtanak a katasztrófa sújtotta területeknek. Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmét. Thank you. Uh, köszönöm szépen, Csaba. Kedves kollégák, köszönöm a szolidaritást és a, mindazt a figyelmet, ami a, a e katasztrófa során Magyarország és az áldozatok irányában megnyilvánult. Nagyon sok tanulság és tapasztalat és tennivaló van környezetvédelmi szempontból is. Egyrészt a bányászati hulladékokról szóló irányelv tagállami átültetését, implementációját fel kell gyorsítani. Egyetértek a bizottság képviselőjével. Felül kell vizsgálni a veszélyes üzemmé nyilvánítás kritériumait is, ez egy európai probléma. becslések szerint two hundred and twenty five millió tonna vörösiszap van ma európában nyolc uniós államban és a nyugat balkáni országokban is fölhvnám a figyelmet hogy a csatlakozási tárgyalások során célszerű lenne a szerbiában horvátországban és más nyugat balkáni országokban lévő zagytározók eh, vörösiszaptározók állapotát felmérni fontos lenne összeurópai szinten ezt a vizsgálódást megtenni hogy a jövőbeni katasztrófákat megelőzzük. tehát egyetértek hatuszaszi asszony kezdeményezésével hogy itt egy összeurópai vizsgálatra lenne szükség és itt szükség lenne egy task force ra is hogy világos legyen a felelősség tehát nagyon fontos lenne hogy a magyar kormány illetékesei mellett független uniós szakértők is bevonásra kerüljenek. nyilvánvalónak tűnik még a vizsgálat előtt hogy itt súlyos mulasztások történtek hiszen ezt az agytározót veszélyes üzemmé kellett volna e, nyilvántani. Hogy a, vesz, szeretnék még arról szólni, hogy van ennek egy távlatos környezetvédelmi problémája jelenleg megoldatlan a vörösiszap hulladék újrahasznostása. a parlamenti vitán rásbeli kérdést nyújtottam be és georgieva biztos asszony azt mondta hogy támogatja az európai bizottság hogy a vörösiszap újrahasznostását amelyben vas és titánium van közösségi pénzekből keressük meg a tudományos kutatás támogatását jelenleg ennek a technológiája ma még nagyon drága de gondoljunk bele, hogy minimum 225 millió tonna vörösiszap van jelenleg, és ez nem kerül eh, újrahasz, újrahasznosítására, hasznosításra, reciklálásra Európában. És végezetül a segítségnyújtás. Mind a szolidaritási alap, mind a humanitárius alap teljes mértékben alkalmatlan az ipari katasztrófák kezelésére az uniós szinten azon túl, hogy szlovák és más tagállami barátainktól kaptunk segítséget, az Európai Bizottság részéről mindössze bátorító szavakat kaptunk, nyilvánvaló, hogy a károkozónak kell fizetni, és végezetül teljesen támogatom a bizottságnak azon javaslatát, hogy az ipari és bányászati létesítmények üzemeltetői környezetvédelmi felelősségéről szóló irányelvbe legyen kötelező a biztostás mert lehet zárolni ennek az üzemnek a vagyonát egyáltalán nem biztos hogy ez elegendő lesz a rekultivációra a környezetvédelmi károk helyrehozására. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mint említettem, még nyolc hozzászólási kérés érkezett. Sajnos nem tudom megadni most már a többi képviselőnek a szót, de ez a szakbizottság még részletesebben foglalkozik majd a témával. Későbbi időpontban újból napirendre tűzöm ezt a témát. Áttérünk a következő napirendi pontra. A mexikói köztársaság nagykövet asszonya, Sandra Fuentes asszony érkezett hozzánk, szeretettel köszöntöm. Az éghajlatváltozási szakértőkkel érkezett. Nagyon örülünk annak, hogy itt köszönthetjük a szakbizottságban. Néhány hét múlva Cancúnban lesz az éghajlatváltozási konferencia. Mexikó nagyon jól felkészült erre a feladatra. A fővárosban lesz egy világcsúcs találkozó a polgármesterekkel, a képviselőkkel, és a civil társadalom is minden bizonyal ott lesz Mexikóban, és két héten keresztül a világ kormányai is találkoznak az önök fővárosában. Láttuk, hogy mi történt Kopenhágában, veszekedés lett a konferencia vége, és természetesen most is az egész világ a mexikói elnökségre tekint majd, és a COP16 Cancúnban szintén találkozik, remélhetőleg nem rekednek meg a tárgyalások, és nem lesz visszalépés ez a forduló az előzőhöz képest, hanem eredményeket tudunk majd felmutatni. Ez a parlamenti szakbizottság intenzívebben foglalkozott a céghajlatváltozással, és állásfoglalási indítványt készítünk, amelyet a plenáris ülés két hét múlva Strasbourgban fogad majd el. Éppen ezért nagyon várjuk az ön megjegyzéseit, illetve szeretnénk azokról az aspektusokról hallani, amelyeket a mexikói elnökség készített elő. Tudom, hogy ön nem szakértő, a kormány nevében vannak mások, akik ezzel a témával foglalkoznak, de minden bizonyal ismeri a legfontosabb prioritásokat. Még egyszer köszönöm, köszöntöm Önt szeretettel szakbizottság nevében, és meg is adom a szót. Kérem, számoljon be arról, hogy mit készítettek elő a Konkuni konferenciára. Üdvözlöm, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves barátom, Jó Lájnál, szakértők kísértek el a mai ülésre, nem vagyok a téma szaki, szakértője, a nagykövetségi szakértőm kísért el, és ő nagyon jól ismeri ezt a témát. Önök ismerik a szakértőt, hiszen dolgoztak már vele együtt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek önök előtt, de hogyha speciális technikai jellegű kérdéseik vannak, akkor szakértőm erre majd válaszol. Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptam a mai szakbizottsági ülésen beszámolni az előkészítésről, és szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel a tárgyalások állásáról, illetve azokról az eredményekről, amelyeket várhatunk a COP16 ülésén. Az ENSZ keret megállapodása az éghajlatváltozásról remélhetőleg betölti majd a hozzáfűzött várakozásokat. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, aggódom, és minden bizonyal osztoznak az aggodalmamban, ami a tárgyalások előrehaladását illeti. Ez az ütem nem tükrözi mindazt a tudásanyagot, amelyen rendelkezünk az éghajlatváltozás témájában, illetve a következmények kapcsán. Nagyon fontos a sürgős fellépés, és eh, számos tanulmány eh, hívta fel a figyelmet eh, azokra a költségekre, amelyekre számíthatunk, hogyha nem cselekszünk. Azt gondolom, hogy a közvélemény aggódik, és a civil társadalom is eltökélt az ügy érdekében mobilizálta erőit, és várja a döntéseket. nem veszíthetjük el az illúzióinkat és a reményt sem. Tudnunk kell azt, hogy a kihívások nagyon bonyolultak. Az éghajlatváltozással kapcsolatos konvenció az egyik legbonyolultabb, amelyel az ENSZ valaha foglalkozott. Ez a téma természetéből adódik, és a gazdasági és politikai kontextusból is, amelyben élünk. A tárgyalások túlmutatnak a környezetvédelmi aggályokon, és természetesen az éghajlatváltozással kapcsolatban vannak tényleges aggályok, de ezen kívül gazdasági kihívásoknak is meg kell felelnünk, illetve biztonsági kihívásoknak. Az átmenet egy kevésbé szénfelhasználó gazdaság felé nem pusztán mai törekvés, hanem valóság. Ez hatással van a versenyképességre, az új piacok létrehozására és az ehhez való hozzáférésre, az életkörülményekre, az életminőségre, illetve nagyon sok ország biztonsági helyzetére is. Az éghajlati változás kézzelfogható valóság, és ezzel együtt kell élnünk. Hogyha nem alkalmazkodunk megfelelően, és nem fogadjuk el a megfelelő döntéseket Kanfunban, akkor felmerül annak a kockázata, hogy ez a rendkívül fontos folyamat kevésbé lesz fontos egy olyan folyamat, amely éveken keresztül húzódhat. Sajnos a dohai forduló kapcsán ezt már megéltük a világkereskedelmi szervezetben. Azt gondolom, hogy a multilaterális keret adhat megoldás. Mexikó erről meg van győződve, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy a diplomáciai tapasztalatunkat fel tudjuk használni, illetve a folyamatot előmozdítsuk és az említett kereteken belül szeretnénk mindezt a folyamatot előmozdítani. Egy olyan dokumentum van előttünk, amely jelentősebb kompromisszumokat tesz szükséges. Én nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy vesztegessük az időt a különböző taktikák kidolgozásával, zsákutcákkal és ideológiai retorikával, illetve azzal, hogy nem konfrontálódunk a problémákkal kankunkban minden egyes érintetnek azonosítania kell a saját prioritásait, és hajlandónak kell lennie arra, hogy kompromisszumokat kössön a közös cél érdekében. Olyan kompromisszumokat, amelyek mindenki megelégedésére szolgálnak. Mexikó, Mexikó mindent megtett annak érdekében, hogy helyreállítsa az elveszített bizalmat a kopenhágai forduló után. Széleskörű körű konzultációt folytattunk a résztvevő felekkel, és szorosan működtünk együtt a titkársággal, a munkacsoportok vezetőivel, annak érdekében, hogy biztosítsuk, az eredmények kiegyenlítettek lesznek. Ebben az évben a magánszféra és a közszféra érintetteivel párbeszédet folytattunk Genven szeptember 1-én eh, és 2-án, illetve Bonnban, illetve november 11-én lesz majd egy végső eh, vita a technológiákkal kapcsolatban új Delhiben. Cancunban a zöld megoldásokról is szól majd a vita, és egy olyan párbeszédre is sor kerül, amely kereskedelmi, gazdasági kezdeményezéseket és technológiai kezdeményezéseket hivatott előmozdítani az éghajlatváltozás kapcsán. A világ vállalkozási tanácsával is szorosan együttműködünk, és eh, számos párbeszédet eh, kezdeményeztünk a civil társadalommal. Létrehoztunk egy fórumot, amely az őshonos lakosság eh, résztvevőit is igyekezett bekapcsolni. Eddig több mint 8000 eh, képviselő a civil társadalomnak regisztrálta magát, és azt gondolom, hogy ők eh, létre tudnak, illetve be tudnak majd kapcsolódni ezekbe a megbeszélésekbe, létre tudnak, részt tudnak venni a vitában. A mexikói kormány egy olyan fórumra tett javaslatot, ahol a konferencián nem résztvevők és kapcsolatba tudnak lépni egymással. Via Klimatika ennek a fórumnak a neve. Azt gondolom, hogy realistáknak kell maradnunk, hiszen nem sok az időnk. Az első kihívás a Konkóni konferencia számára, hogy egy olyan döntéscsomagot fogadjunk el, amely lehetővé teszi a folyamat továbbvitelét, mégpedig szigorú módon, jogá, jogi szempontból kötelező érvényű megállapodást kell tető alá hoznunk a jövő évre. Az Európai Unió döntését értékelni szeretném a kiutói jegyzőkönyv második szakasza keretében, hiszen ez létfontosságú célkitűzést is megfogalmazott a fejlődő országok számára. Nagyon fontos az intézményi keretet is erősíteni majd Cancúnban, ami a technológiát és az igazodást illeti a fejlődő országoknak. Saját kapacitásaikat ki kell építeniük ahhoz, hogy fel tudják venni a harcot az éghajlati változást ellen, és az adott ott élő lakosság igényeit is figyelembe kell venni. Megfelelő pénzügyi szerkezetekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a rugalmas eszközfelhasználást, annak érdekében, hogy hatékony éghajlati tevékenységek valósulhassanak meg. Tehát a hozzáigazodás és az intézményi keret nagyon fontos kulcsszavak. Tovább kell bővíteni az intézményi keretet, amely az újraerdősítést helyezi előtérbe mindennek előnyeivel. Azt gondolom, hogy kezd, ösztönző tényezőket kell létrehoznunk egy nemzetközi együttműködési keret számára, ahol az összes országot megerősítjük a saját kapacitásaikban, különösen ami a technológiai transfert illeti, illetve az olyan országok érdekeit, amelyek leginkább sérülékenyek. Szükség van olyan lehetőségeket is teremteni, amelyek keretén belül a közös felelősségvállalásunknak eleget tudunk tenni, illetve a saját kapacitásainkat kiaknázni. Ahol a legnagyobb nehézségek vannak még mindig a tárgyalások kapcsán, azok a következő területek – a fejlődő országok éghajlatváltozási problémái. Itt a küszöbb országokat is meg szeretném említeni, az ellenőrzésekről van szó, És a fejlődő országoktól is várunk fejlődést, illetve saját lépéseket Hát, eh, itt különbözőek a jogi szabályozások, a jogi keretek mások, mint a fejlett országokban, az ipari országokban. Éppen ezért nem tudtunk még megállapodni abban, hogy az együttműködésre való hajlandóság hogyan tükröződik majd. Hogyan tudjuk ezeket a különbségeket figyelembe venni. Nem eh, kell elrugaszkodnunk a valóságtól, hanem a konkrét valósághoz és a konkrét keretekhez kell ragaszkodnunk, amelyek eh, keretein belül tudjuk megvalósítani ezeket a célokat. Olyan célokra van szükségünk, amelyek valóban megvalósíthatóak a nemzeti kereteken belül is. Éppen ezért olyan eh, finanszírozási kereteket kell rögzíteni, amelyeket gyorsan fel lehet használni, illetve a zöld alapot is fel kell használni, amelyről Kopenhágában született döntés, tehát a pénzügyi finanszírozási kérdéseket nem kell úgy tekinteni, mintha ez pusztán az ipari országok feladata lenne. Az igazságosságnak kell érvényre jutnia, mint szempontnak, világszinten, és természetesen az egyes országok történelmi felelősségvállalását is hangsúlyozni kell. 20-30 százalékkal kell csökkentenünk 2030-ig a széndiokszid kibocsátás, és október 28-án döntés született az Európai Tanácsban is, de ezeket a döntéseket majd csak a Cancúni konferencia után tudjuk megvalósítani. Az én országomnak nagyon sok feladata van, és nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság mi hamarabb kiálljon a 20-30%-os csökkentés mellett. Mexikó és az Európai Unió osztoznak abban a célkitűzésben, hogy a hőmérséklet növekedése eh, két fokkal, ez maradjon egy rögzített cél, de azt gondolom, hogy eh, további tudományos bizonyítékokra van szükség. Egyelőre önkéntes alapon működik a cél megvalósítása, de ez nem elégséges. Nem csak az Európai Uniónak vannak eh, feladatai, hanem a fellendülőben velő gazdaságoknak is sokkal eh, ambiciózusabb eh, széndiokszid csökkentési kibocsátási célokat és üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentési célokat kell rögzíteniük. Mexikó tudatában van azzal, hogy számíthat az Európai Unió vezető szerepére, és továbbra is stratégiai partnereik maradunk. Természetesen ez nagyon fontos azon országok számára, amelyek támogatást kapnak az Európai Uniótól. Folytonos a konzultáció a kulcsfontosságú szereplőkkel, amelyek tagjai az Európai Uniónak, az Európai Bizottsággal is folytonosan egyeztetünk. A biztos asszony az elmúlt héten látogatott el Mexikóba, és ma is lesz alkalmam erről a folyamatról vele még egyeztetni. Hogyha az Európai Unió egy hangon képes felszólalni, akkor sokkal nagyobb súlya esik a hangja alattba És jelentősebb mértékben tud politikai nyomást gyakorolni olyan országokra, amelyekkel szoros együttműködési és gazdasági együttműködési megállapodásai vannak. Mexikó és az Európai Unió együtt dolgoznak, a közös struktúrákra alapozunk, a globális megállapodások keretében a két fél részéről, és az éghajlati változás, illetve számos más környezetvédelmi téma politikai formátumot ad ennek a folyamatnak. Azt gondolom, hogy a környezetbarát energiákra is jelentős hangsúlyt kell fektetnünk, és reméljük, hogy a nemzeti nyersanyagpiacokat megnyitják a jövő évben, illetve ezek a célok konvergálni fognak az Európai Unió céljaival, amelyek a legelőre haladottabbak. A bizottsággal egyeztettünk arról, hogy mely szektoriális szempontokat kell figyelemben, figyelembe venni. Azt gondolom, hogy Mexikóban nagyon sokat tehetünk a célok megvalósítása érdekében, és nagyon sok minden a piaci mechanizmusokon keresztül valósulhat meg. A magánszféra bevonására szintén rendkívüli hangsúlyt fektetünk. Mexikó nem tagja a kiotói egyezmény jegyzőkönyvének, de ami a nyersanyag felhasználási csökkentést illeti, mi is csatlakoztunk a célokhoz. Calderon elnök az elmúlt évben nyilatkozatot tett, és a az okozó gázok kibocsátásának csökkentése kötelezte el magát 2012-ig, ez pedig 50%-os csökkentést jelent. Azt gondolom, hogy ez a cél rendkívül ambiciózus, és az intézményi kapacitásokra, az adatbankokra is alapozunk, annak érdekében, hogy a vezető szerepet be tudjuk tölteni az éghajlati változások témájában, illetve annak érdekében, hogy a zöld gazdaság részeseivé válhassunk. Mexikó számít az Európai Unió támogatására annak érdekében, hogy Cancúnban egy stabil alap születhessen, és azért, hogy tovább léphessünk ezekben a célokban, illetve egy új éra vehesse kezdetét. Mexikó érdekében, az Európai Unió és az egész világ érdekében köszönöm szépen. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen nagykövetasszony a bevezetőjét. Köszönjük, hogy elmondta, hogy Mexikó milyen célkitűzésekkel rendelkezik. Önök lesznek ugye a konferencia, konferencia vendéglátói. Néhány hete voltam Mexikóban, és én is meggyőződhettem arról, hogy az ország mennyire feltörekvőben van, és a társadalom minden részét foglalkoztatja a klímaváltozás kérdése, és ezt mutatja az is, hogy önkéntes kötelezettségeket vállaltak. A civil társadalomból 8000-en jelentkeztek be a konferenciára, nyilván még többen is lesznek, és az biztos, hogy nem lesz olyan hideg, mint Kopenhágában, és reméljük, hogy megfelelően szervezik majd meg az eseményeket, nem kell majd órákig várni a bejutásra, mint egy évvel ezelőtt. Ön említette a tárgyalási folyamat javítását is, hát ez nagyon nehéz lesz, 193 országnál konszenzusra jutni. A japán elnökségnek ezt sikerült kétszer is elérni, egyszer Kiotóban és eh, néhány éve, és két hete Nagoyában a biodiverzitási konferencián lehetséges ez, akkor is, hogyha összetett és nehéz folyamatról van szó. Reméljük természetesen, hogy sikerül majd döntéseket hozni. Sokan szeretnének hozzászólni. Szerencsére sok időnk van, illetve sajnos nincs sok időnk, mint általában, úgyhogy kérem mindenki röviden szóljon hozzá. Karl-Heinz Florenc következik. Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntöm a nagykövet asszonyt. Amit ön itt elmondott, az nagyrészt tetszésemet váltotta ki. Ami a tárgyalási stratégiák javítását illeti, a diplomát diplomáciai, diplomát, diplomatikus módon, de mégis kemény kézzel irányítani, hát ez, ez nagyon nehéz lesz. Ugye az állam és kormányfők azok nagyon kitartó és makacs személyek, és hogyha beszélni akarnak, akkor beszélnek, nem lehet tőlük elvenni a mikrofont, és egy egész szépen fölépített tárgyalási stratégiát tudnak feje tetejére állítani. Ezt láttuk Kopenhágában is, hogyha valaki belekezd, belelendül, akkor a stratégiával nem sokra megyünk. Ön mondta, hogy Európának egyhangulag kellene fellépnie. Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Az a célja, azt úgy döntött ez a szakbizottság, hogy a két fokos célt magunk mögött hagyjuk, és a másfél fokos célt tűzzük ki magunk elé. Ezzel vajon Mexikó egyetért-e, osztja-e ezt a célkitűzést? A másik pedig, a másik kérdésem a következő. Ez az MRV az mérés, jelentés és verifikáció, ez egy nagyon fontos koncepció volt Kopenhágában, de ebben nem volt világos, hogy hogy lehet ezt eh, megvizsgálni, mérni. A nyugat nagyon autoriter volt eh, ezen a szinten. Van-e valamilyen előrelépés ezen a területen? Elnök, köszönöm. Másfél fokos cél. Ez nem ennek a szakbizottságnak a kitalációja, hanem a kopenhágai anyagokban is szerepel. Ez egy olyan célkitűzés, amelyet felül kell vizsgálni. A szigetországok petíciójáról van szó, mert ők ugye attól félnek, hogy a kétfokos cél ö, számukra nem teszi lehetővé a túlélést, és ezért merült fel a másfélfokos cél. Edith Estrella következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a nagykövet asszonyt, és szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásáért és az elkötelezettségért. Hiszen szeretné Kankunt, ha nem is százszerzelékos sikerre vinni, vagy nyilván ez a célja, de hogyha ez nem is sikerül, szeretné elkerülni azt, hogy, hogy kudarcba torkoljon e, ez, mint Kopenhágában erre láttunk példát. A kopenhágai kudarc után alacsonyabbak, a kisebbek az elvárások, ezzel egy időben azonban a tudósok, a szakértők azt kérik tőlünk, arra buzdítanak bennünket, hogy egyértelmű politikai akaratról és nagyobb ambíciókról tegyünk bizonyságot. Le kell vonnunk a kopenhágai tanulságokat, és úgy tűnik, hogy Mexikó ezt megteszi, és a felelősségét vállalja, a házi feladatát megcsinálja, és egyre inkább bevonja a civil társadalmat. Úgy tűnik számomra, hogy ez nagyon jó módszer, és jól működik. Mindazonáltal, Fontos az is, hogy a konferencia résztvevői a felelősség megosztását érezzék, és jobb együttműködést érjenek el, és megfelelően készüljenek fel a konferenciára, hogy elérjék azokat a célokat, amelyekért mindannyian küzdünk. Egy nem olyan régen a Nagoyai konferencia eredményeiről hallottunk, és ez jó példát vet fel, és jó példát mutat, amelyet Cancunban követni lehetne. Jó lenne, hogyha a nagolyai eredményekhez hasonló szintű vagy horderejű eredményekre jutnak. A következő kérdést szeretném feltenni az előzetes beszámolójával kapcsolatban. A konfliktus megoldásról szeretnék kérdezni. Nemrégiben néhány, kép, néhány tagállam részt vett az Eurolat csúcs találkozón, és ugye Latin Amerika és Európa közös célkitűzéseket fogadott el, hogy a mitigációnak prioritást adjunk. Ön vajon úgy gondolja-e, hogy sikerül-e megfelelő, sikerülhet-e megfelelő egyezményre jutni a beruházásokkal kapcsolatban, hogy a fejlődő országoknak megfelelő segítséget nyújtsunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek következnek, illetve megváltoztatták a hozzászólók sorrendjét. Köszönöm szépen, nagykövet asszony, az információkat, és köszönöm, hogy Mexikó ilyen fontos szerepet játszik, a konferencia elnökletét vállalta, és azt gondolom, hogy a japán konferencia és a nagoyai Egyezmény is segíthet egyezségre jutni Cancunban. Biztosnak kell lennünk abban, tudjuk, hogy, eh, hogy Cancunban nem fogunk tudni teljes mértékű le, záró eredményre jutni, de azért ez fontos köztes lépés lesz. Mindazonáltal lenne néhány kérdésem azzal kapcsolatban, hogy ön milyen szerepet vár el Európától. Európa hogyan lépjen föl, hol javíthatja a szerepét, persze mindig javíthat az ember a fellépésén. Én sokkal inkább arra utalnék, hogy itt a kiotói jegyzőkönyvnek a meghosszabbításáról milyen döntés születik. Ez egyre fontosabb Európa számára. Mi, mi legyen ennek a vitának az eredménye? Ugye Európa mindig azt mondja, hogy a Kyoto jegyzőkönyv környezetvédelmi integritása önmagában nem teszi lehetővé ennek az egyszerűen a meghosszabbítását. Kérdezem, hogy Európa mennyiben, az önvéleménye szerint mennyiben része a problémának? Itt felmerül a forró levegő problémája. Európa itt egy kicsit ugye kettős mércével mér, és itt az a környezetvédelmi integritás kérdése merül fel. Az ön véleménye szerint Európa mennyiben játszhat itt fontos szerepet a kiotói jegyzőkönyv környezetvédelmi integritásával kapcsolatban? Köszönöm szépen. Be volt de képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm nagykövet asszonynak, amit elmondott, és szeretném megköszönni a munkát is, amit elvégzett. Nagyon komoly diplomáciai tapasztalatokkal rendelkezik Mexikó, a tekintetben, hogy hogyan lehet különböző nézőpontok között egy közös nevezőt találni, hogy megszülethessen valamilyen megegyezés. Remélem, hogy ez Cancunban is így lesz. Arra kérném, hogy kicsit talán részletesebben szóljon arról, hogy az önmegítélése szerint mire van lehetőség a pénzügyi kérdésekben, illetve az addicionalitás, a transzparencia tekintetében születhetnek-e ön szerint jelentős döntések? Egy másik terület, ami pedig érdekelne a technológia transfer, a technológiák átadása, mi blokkolja ezt? Örülök annak, amit mondott arról, hogy már 8000-en, 8000 civil szervezet regisztráltatta magát. Kopenhágában is persze regisztráltatták magukat az emberek, de amikor nem jutottak el a döntéshozókhoz, hogy egyáltalán kérdéseket intézenek fel, vagy kölcsönösen megtermenítsék egymást a döntéshozók és a civil szervezetek. Nos, itt most biztosítják majd azt, hogy ezek az emberek nem csak, hogy eh, jelentkezhettek, vagy regisztráltatták magukat, hanem tényleg lesz lehetőségük arra, hogy részt vegyenek a kankúni folyamatban. Köszönöm. Richard Zéber. Köszönöm szépen. Én is köszönöm nagykövet asszonynak az, az ön által elmondottakat. Mexikónak nagy lehetőségei vannak abban, hogy továbblépés történjen a konferencián. Hallottuk, hogy Japán is milyen sikeres volt kétszer is. Mexikó konkrétan egy tervet készített, és az Emerging Nation, a feltörekvő országok csoportjában Mexikó valóban vezető szerepet vállal fel, persze Brazíliával együtt ugyanazon a kontinensen, de említhetnénk Dél-Afrikát vagy Indiát. Ezek a feltörekvő országok a fejlett virággal, az USA-val együtt, Kínával együtt próbálnak most valamiben megegyezni. De úgy láthatjuk tekintettel a, például az elmúlt hetek eseményére, hogy nem nagy a készség az egyeztetésre. Ön hogy képzeli el, hogyan történik mégis megegyezést elérni? A nyugat és az EU Készen áll eh, a eh, startup financing kapcsán, eh, hogy többet tegyen, de például Mexikó mit tervez, hogyha lesznek ilyen plusz pénzek, és lesznek ilyen támogatások, akkor ezt hogyan tervezik elkölteni, hiszen én nekünk meg kell győzni az adófizető polgárokat, hogy itt friss pénzekre van szükség ezen a területen. Elnök, köszönöm. Jörgensen képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm a nagykövet asszonynak az elmondottakat. Nagyon értékes volt, amit hallottunk, és optimizmussal tölt el minket, amit mondott. Egy észrevételem és két kérdésem lenne. Az észrevételem először. Ön említette, hogy az EU-nak van lehetősége arra, hogy a 20%-ról elmozduljon a 30% felé 2020-ra. Most ebben a szakbizottságban nemrég szavaztunk előre, és a többség támogatta azt, hogy lépjünk, és 27-30%-ot tűzünk ki célul. Novemberben a plenáris ülésen lesz lesz egy szavazás egy állásfoglalásról, ami a COP16-ra egy felhatalmazást tartalmaz, na, ilyen értelmi felhatalmazást. Ezért csak ajánlani tudjuk ezt, hiszen mi, mindig, mi mindenképpen elmozdulunk a 20 ra a 30 százalékra. Említette ön azt is, hogy a fejlődő és a fejlett országok között, van némi bizalomhiány a gazdagok és a szegények között. És ez egy olyan probléma, ami a COP15-ön Kopenhágában még erőteljesebben nyilvánvalóvá vált. Mit tesz Mexikó érdekében, hogy, állj, hogy helyreálljon a bizalom Eh, hiszen ezre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy bármilyen pozitív eredmény születhessen, bármilyen kézzelfogható eredmény születhessen. Eh, másodszorban eh, említett néhány dolgot, amivel remények szerint foglalkozhat majd a mexikói tanácskozás. Van-e valamilyen mérő, aminek alapján el lehet majd dönteni, hogy sikeres volt-e a tanácskozás, vagy kudarc? Az ülés előtt azt mondjuk, hogy ha, valamit, ha ezt vagy ezt elérjük, akkor siker, ha nem, akkor, akkor kudarcról beszélünk, tehát lesz valamilyen iránymutató. Köszönöm szépen. Vito Navézis. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a nagykövet asszonynak, hogy eljött hozzánk. Szeretnék gratulálni Mexikónak az eddig elvégzett munkához. Az igaz, amit Leinen úr, a bizottságunk elnöke is elmondott, Japánnak kétszer is sikerült nagy jelentőségű nemzetközi rendezvényeken megegyezést előmozdítani, és ez világosá tette, hogy erre van lehetőség. Tehát a vendéglátó ország igenis kifejthet ilyen hatást hogyha nem lesz legalábbis egy kis előrelépés Cancúnban, akkor lehet, hogy zsákutcába jutnak a, futnak a tárgyalások, és akkor nem tudunk előre lépni, összeomlanak a tárgyalások. Tehát ami Mexikóban történik, az rendkívül fontos lesz még az EU keretében elért megállapodáshoz is. A Nagoyai konferencia eredményei most talán egy kicsit új, friss szeleket hoznak a tárgyalásokban. Nőtt az optimizmus a Nagoyai siker miatt, és miután Kopenhágában felismertük, hogy mindenkire szükség van az asztal körülülők között. Nem lehet, hogy csak az erős országok tárgyalnak, vagy a különböző csoportok képviselő egymással tárgyalnak. Mindenkinek kell, mindenkivel tárgyalni, hiszen meg kell egyezni. És bízom abban, hogy Mexikóban ez fog történni. Ön is bízik abban, hogy olyan országok, mint Bolívia, Venezuela nem érzik majd magukat kirekesztve, hanem szintén részt vesznek majd, hiszen Kopenhágában az utolsó percekben mégis ez történt, hogy ők kirekesztve érezték magukat. Az ön véleménye szerint eljött az ideje annak, hogy a felül vizsgáljuk az egyes és a kettes mellékletet? 98-ban, amikor ezt a döntés az egyes és a kettes mellékletről, akkor más volt a helyzet. Azóta változott az országok hozzájárulása is. És végezetül Mexikó Cancun után is aktív kíván maradni, hiszen most nagyon fontos az ön, az önök szerepe, és nagyon lényeges, hogy Cancun után is megmaradjon ez az aktivitás. Nagyon sok kérdés hangzott el, még két hozzászólást hallgatunk meg. Joao Ferreira következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is megköszönni a nagykövetasszonynak asszonynak az előadását. Röviden csak két kérdést szeretnék feltenni. Először is um, a nagykövet asszony nagyon helyesen azt mondta, hogy a fejlődő országok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának a támogatására előirányzott összegek, a költségvetés nem, nem opcionális. Itt az üveghajszhatás, a gázok csökkentése a cél, és az az összeg, ami a zöld alapban szerepel, azok az összegek, amelyeket eddig említettek, a gyors indítási alap sokkal kevesebb, sokkal alacsonyabb összeget tartalmaz, mint amit a parlament szükségesnek tartott volna. Tehát ezekben az alapokban sokkal kevesebb pénz van, mint összehasonlítva például ezeknek az országoknak a külső adósságához. Az Európai Tanács egy gyors finanszírozási segítséget javasolt, de ez például a szubszaharai Afrika 2007-es adósság, teljes külső adósságának csak a 2 százaléka. A finanszírozási kérdést eh, összekívánják-e kapcsolni ezeknek az országoknak az eladósodottságával, és hogy esetleg eh, eltöröljék, vagy eh, csökkentsék a külső adósságokat tekintettel arra, hogy máskülönben nem tudnak alkalmazkodni ezek az országok a klímaváltozáshoz, és nincs lehetőségük, ha nem kapnak adósságkönnyítést arra, hogy ezen a területen előre lépjenek. A másik kérdésem, piaci mechanizmusokat említette a nagykövet asszony, említett arra, említette az európai emissziókereskedelmi rendszert is, ami a világon a leghatékonyabb emissziókereskedelmi rendszer. Nos, nagykövet asszony, 2005 óta működik az RTS er Európában, de nem eredményezte az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkenését. Sőt, Éppen ellenkezőleg, ha demonstrálni akarnánk, hogy az RTS e hogy működik, akkor hát azt mondhatjuk, hogy ez a piaci instrumentum, piaci eszköz teljesen hatástalannak bizonyult. Az önvéleménye szerint szükség lesz kankumban arra, hogy esetleg beszéljünk más alternatív megoldásokról a piaci mechanizmusokhoz képest alternatív megoldásokon. Hiszen Európában világosá vált, hogy a piaci mechanizmusok nem hatékonyak. Megnézzük, hogy a válság után hogyan változott a szén ára az európai piacokon. És amint mondtam, nem sikerült csökkenteni az üvegházhatási gáz kibocsátást. A vélemény szerint vitatkozni kell ezekről a piaci mechanizmusokhoz képest alternatív más mechanizmusokról, illetve arról, hogy mennyire hatékonyak a piaci mechanizmusok. Köszönöm szépen, és végül Szatú Haszi. Köszönöm szépen, elnök úr. Én ott folytatnám, amit, ahol a kollégáim abba hagyták. Ön mit tudna ajánlani az Európai Uniónak? Hogyan tudnánk mi egy még konstruktívabb szerepet játszani a tárgyalások során? El tudnám mondani nekünk, hogy a mexikai kormánynak mi a véleménye az álláspontja arról, hogy mi hogyan tudnánk konstruktívabb szerepet játszani a klímatárgyalások finanszírozási kérdéseiben, hogy minél jobb eredmény születhessen. Konkrétan a fast start, a gyors indítási finanszírozás lehetőségére gondolok, ez segíthet abban, hogy megteremtsük a bizalom légkörét a tárgyalásokon. Az tény természetesen, hogy nem sikerül globális megállapodást, alkut elérni, ha csak mindenki nem áll készen arra, hogy a saját kötelezettségeinek maximálisan megfeleljen. A fejlettipari országokra ez mindenképpen igaz. Az is tény, hogy azért a fejlődő országokban is új gondolkodás módra, hozzáállásra van szükség. Szeretném tudni, hogy a mexikai kormány mit tesz annak érdekében, hogy a fejlődő országok talán még jobban készen álljanak arra, hogy komolyabb kötelezettségeket vállaljanak a klímaváltozás káros hatásainak a csökkentése érdekében, és hogy talán elfogadjanak valamilyen globális emisszió limitet, egy felső határt a kibocsátások tekintetében 2050-re. Jó, a kérdések végéhez értünk. Számos kérdést felvetettek a kollégák. Alberto, a szakértő is fölírt néhány fontos szempontot. Nagykövet asszonynak látjuk, hogy nagyon ambiciózusak ami az Európai Uniót illeti. A, ez a szakbizottság mindig is arra ösztönözte a tanácsot és a bizottságot, hogy többet tegyen, hiszen tudjuk, hogy milyen nagy felelőssége van az iparosodott világnak jó kérdések merültek fel a fejlődő országokkal és a feltörekvő országokkal kapcsolatban is. Kiotó óta változott a világ, az egyes és a kettes függelékben szereplő országokról szóló adatok nem felelnek már meg a, az akkori valóságnak, de ez is egy fontos kérdés, vagy a mostani valóságnak. A kérdés az az, hogy Mexikó mit tekint Cancúnban a siker jelének, és mit tekint a kudarc jelének? Mi, hogyan méri ezt majd? Számos kérdést kapott tehát a nagykövet asszony. Elég sok kérdés ez. Remélem, hogy átlát még a kérdések dzsungelén. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban sok érdekes kérdés merült fel. Nyilván nem tudok mindegyikre külön-külön válaszolni, de mindenképpen eh, az aggodalmaikat tudomásul veszem. Hogyha cinikusan akarnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy a kankuni eredményekre vonatkozóan az elvárások, ahogy Esztrella is, asszony is mondta, nem igazán nagyok, nem igazán magasak. Kopenhágában az állam és kormányfők ugye jelen voltak, és mindenki azt várta, hogy végre kötelező érvényű egyezmény születik, amely minden problémát megold majd, a klímaváltozás minden problémáját. Hát ez a kontextus, ez nem létezik Cancunban, nem ez a kiinduló alap, nem ez a tárgyalási környezet, de lehet, hogy jó is, mert eh, amit Cancunban elérhetünk, az nagy lépést eh, jelenthet az eljárás szintjén. Az eljárás ugye multilaterális, ezt így is kell látni. Az ideológiai szembenállás észak és dél között, és az a tény, hogy ami itt, itt, itt is elhangzott, hogy a gazdag országok szemben állnak a szegény országokkal. Nos, mindez igaz, De az is igaz, hogy mindenki szennyezi a környezetet, nem ugyanolyan mértékben, de mégis mindenki. A lényeg az, hogy mind a két csoportban engedni kell azért, hogy előrelépjünk. Valaki azt mondta, hogy feltett egy kérdést a Mexikó diplomáciai készségeivel, képességeivel kapcsolatban. Mexikó fontos szerepet játszik a multilaterális kapcsolatokban. Az ország ország földrajzi helyzetét nem lehet megváltoztatni, ezt nyilván önök is megértik. Ezért mindig is kötelezettségünk volt a multilaterális megközelítés alkalmazása a saját érdekeink védelme érdekében is. Mexikó tapasztalatai nemzetközi szinten lehetővé teszik azt, hogy minden ország, tehát hogy az országok csoportjait hozzuk létre, és minden ország csoporttal kapcsolatokat alakítsunk ki. Mi több mint 15 éve vagyunk tagjai az OECD-nek, és ahogy önök, tud, önök is tudják, az OECD-t idézőjelben az gazdag országok klubjának tekintik, tehát de közben a fejlődő ország is vagyunk a történelmünkből adódóan, és mind a két ország csoporthoz szoros kapcsolatok fűznek bennünket, mind a gazdag, mind a feltörekvő országokkal, vagy a fejlődés útján lévő országokkal tárgyalunk. A kettes csoportban mi voltunk az elnökök a Nagoyai konferencián, és itt ebben az összefüggésben sikerült már számos országgal tárgyalásokat folytatnunk. Kérdés, hogy elhangzott az a kérdés, hogy Cancun után Mexikó tervezett további lépéseket. Hát az elnökségünk Cancunban kezdődik, ezt szeretném hangsúlyozni. Amit eddig tettünk vagy elértünk, az informális szinten történt. Dánia azonban folyamatosan támogatott bennünket, Dél-Afrika is támogatott bennünket. Így egy trojka-szerű csoportot hoztunk létre, és azt reméljük, hogy Cancun után folytatni tudjuk ezt a csoportos munkát. Biztosíthatom önöket arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy átfogó eh, tárgyalásokra kerüljön sor, amelyekben mindenkit be tudunk vonni, de átláthatóságot is biztosítani kell a tárgyalások során. Ebben az összefüggésben a következőt szeretném hangsúlyozni. A tárgyalások során nagy előrelépés lenne a metodológia eh, területén a, a fejlődés és ezt én nagyon fontosnak tartom. A módszertani előrelépés tehát. A fáradozásaink során világossá vált, hogy az elkövetkezendő években a következőkre kerül majd sor. Minden ország, amely elnökségi feladatot lát el, nyilván az azt megelőző konferencia után kezdi a munkáját. És a jövőben ez így lesz, és ez így történt velünk is Kopenhága után. Ez azonban még nem alapvető kérdés. A stratégiával kapcsolatban meg fogunk próbálni kiegyensúlyozott csomagot kialakítani azokkal a témákkal, amelyekben már konszenzus alakult ki. Lép, lépésről lépésre folytattunk tárgyalásokat különböző országokkal, fejlődő országokkal, és a következő stratégiát alkalmaztuk ennek során. Megpróbáltunk közölni ezekkel az országokkal, vagy megértetni velük azt, hogy az, az a környezetváltozásra vagy az éghajlatváltozásra adott reakciójuk nagyon szorosan összefügg az, a fejlesztési politikával. Nagyon nagyok a kihívások, de az esélyek is jelentősek. Konkrét példát kértek tőlem, hogy tehát mely területeken segít az Európai Unió Mexikónak beruházások terén a klímaváltozás hatásainak csökkentése terén. A következőt tudom mondani. Az Európai Beruházási Bank zöld projektekre kialakított egy hitelcsomagot, ez 50 millió e, euró, eurót foglal magába. Ebből 20 millió eurót már, ki, már felhasználtak például a szélenergia ter, ter, terén, Sztarguahákában, Leventoszában. Ez azt jelenti, hogy lehetőségek merülnek itt fel az európai beruházók, az európai cégek számára. A következőt hadd mondjam még el. Számunkra alapvető jelentőségű a privát, tehát a magán szférával való egyeztetés. Különböző vállalkozókkal találkoztam, és az ő beszámolóik, panaszaik olyan keserűek voltak a kormány politikájával kapcsolatban, hogy szinte már, könny- már majdnem sírtam ettől elmondták, hogy őket folyamatosan korlátozzák, hogy a szomszédos országok sokkal többet tesznek a környezetért, vagy vállalkozókat mi gúzsba kötjük. Itt a mexikói kormány felelős fellépésére van szükség, és azt gondoljuk, hogy a magánszférát, a, a gazdaságot is be kell vonni a tárgyalásokba, mert csak akkor lesz nagyobb lehetőségünk az előrelépésre. Azt gondolom, hogy az energia terén, a megújuló energiák terén, az tiszta technológiák területén, ha előrelépünk, akkor a fontos pénzügyi eszközökhöz vagy finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést is biztosítani tudjuk. Ez azt jelenti ennek következtében aztán, hogy kevesebb lesz a szennyezés, kevesebb betegség lesz, például légzőrendszeri megbetegedés, jobb lakáskörülményeket tudunk biztosítani, a közlekedést javítani tudjuk, ez mind a polgárok érdekét szolgálja. Emellett az erdő, a vizek, a föld tartós és fenntartható használatát kell biztosítanunk. hogy ezzel el, el tudjuk érni azt, hogy a klímaváltozás akár hasznot hozó üzleti ág is lehessen egyes or- az országok számára. Természetesen ehhez politikai elkötelezettségre is szükség van. Fejlesztési stratégiákat kell kidolgozni, és meg kell nézni, hogy az egyes országok hogyan menedzselik a gazdaságukat. El kell mondanom, hogy hogyha mindezt komolyan vesszük, és felelősen lépünk előre, akkor jó példát adhatunk ezzel. Fontos az előrelépés módja is. Hászi asszony is mondta, illetve azt kérdezte, hogy az Európai Unió hogy léphet tovább, hogy járulhatunk ahhoz hozzá, hogy sikerre vigyük a mm, konferenciát. A következőt mondom, tudom ehhez elmondani. Vezető szerepet kell e, vállalni. Ez a vezető szerep az önöké. Lehet, hogy nem tudnak róla, de ez így van. Mi Mexikóban az európai intézményekkel együttműködünk, és azt reméljük, hogy a kibocsátási piacunk le tudja másolni az európai kibocsátási piacot. Lehet, hogy ennek vannak hiányosságai, de jelen pillanatban ez a legjobb módszer, vagy ez a legjobb rendszer, ami létezik, és mi is szeretnénk hasonlót elérni. Normákat kell meghatároznunk, és emellett a klímaváltozási szakpolitikák területén is kiváló példát szolgáltat Európa, amelyeket mi átvehetünk. Nyilván a finanszírozás kérdése is hatalmas jelentőségű. Nem szeretnék most kitérni a technikai, szakmai részletekre. Minden esetre kétség kívül állítható, hogy a fejlődő országok nagy elvárásokkal érkeznek majd, ami a finanszírozást illeti. Ami a legszegényebb országok adósságait illeti, felmerülhet ezeknek az eltörlése. Hát ezt a kérdést nyilván összefüggésében, kontextusában kell tekinteni, meg kell nézni az adósságok történelmi hátterét. Nem szabad összemosni különböző háttereket, dolgokat. Nem szabad elfelejteni azt, hogy a donor országok alapjai nem keverhetők össze minden esetben a fejlesztési politikával. Egyrészt megvan a fejlesztési politika, másrészt pedig megvan a quick start vagy fast start rendszer pénzügyi alapja. Halljuk egyes fórumokon azt, hogy, azt, hogy ez a quick start is legyen a fejlődő fejlesztési politikának a része, de a mi szempontunkból, a mi véleményünk szerint ez nem elfogadható. Ami az NGO-kat illeti, hangsúlyoznunk kell, hogy ezeknek nagy jelentőséget tulajdonítunk Mexikóban a Cancuni párbeszéd során. Azonban a következőt hadd emeljem ki. Azok a normák, amelyeket el szeretnénk fogadni, és a, a konferenciának a módszere, a metódusa, ez nem csak a miénk, jó, mi vagyunk a vendéglátók, mi adjuk az épületet és a helyszíneket, de az egésznek a kontextusát nem mi szabályozzuk. Például a nem kormányzati szervezetek részvételét az ENSZ az ENSZ szabályozza. Hát azt biztosítani tudom számukra, hogy nem fognak annyira fázni nálunk, mint Kopenhágában. Ez nem lesz olyan nehéz, mert nálunk nem lesz mínusz 20 fok. Sokkal inkább plusz 30. És a nem kormányzati szervezetek valószínűleg nem juthatnak be azokba a termekbe, ahol a döntések születnek, illetve lesznek olyan, lesznek olyan ülések, ahova nem juthatnak be, de a legtöbb helyre bejuthatnak, de ezt az ENSZ határozza meg. A nem kormányzati szervezetek rendkívül fontos szerepet játszanak a párbeszédben. És abból indulunk ki, hogy Cancúnban 16 ezer delegált és résztvevő lesz. Már elmondtam, hogy 8 ezre jönnek a nem kormányzati szervezetek részéről, úgyhogy gyorsan ki lehet számolni, hogy nagyon sok résztvevő lesz. Igyekszünk megfelelni az elvárásoknak és igyekszünk elérni, hogy ne okozzunk nekik csalódást, mint ahogy ez Kopenhágában történt, ahol is nem tudtak bejutni a nem kormányzati szervezetek számos tárgyalási helyszínre. Azt hiszem, hogy minden témát fölvázoltam a válaszomban. Ami az átláthatóság kérdését illeti, Szatuhászi asszony említette ezt, Mexikó számára ez elengedhetetlen szempont. Hogyha azt szeretnénk, ha azt akarjuk, hogy Cancún sikeres legyen, akkor az intézkedések finanszírozási módszerét ki kell dolgozni, azon intézkedésekét, amelyek ugye a klímaváltozás elleni harcot kísérik. Újra fel kell építeni a bizalmat, ezt már említettem. Ehhez azonnal, azonnali intézkedésekre és lépésekre van szükség. Biztosítani kell azt, hogy a fejlődő országok késlekedés nélkül hozzáférhessenek ahhoz a 30 milliárd dollárhoz évente, 2012-től kezdve, amely tervbe lett véve. Ebben, ezen az úton módon biztosítani tudjuk azt, hogy ezeknek az országoknak az elvárásaiban ne okozzunk csalódást. Emellett ezen eszközöknek a visszafizetésével kapcsolatos vitákat is le kell folytatnunk. Felmerül a dilemma a szuverenitás és a feltételek között. Minden országnak vannak mind a donor, mind a kedvezményezett országokkal szemben vannak elvárások, feltételek, mindenkinek meg kell tennie a maga részéről mindent a megoldás érdekében. Remélem, hogy sikerült megválaszolnom a kérdéseket, de hogyha ez nem sikerült, hát itt vagyok a nagykövetségen, és várom a további kérdéseiket Cancunnal kapcsolatban. és nagyon örülünk annak, hogyha az Európai Parlament delegációját üdvözölhetjük Cancúnban. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömömre szolgált, hogy részt vehettem ezen az ülésen. Köszönöm. Ja, Dank, Frau Köszönöm szépen, nagykövet asszony. Köszönjük szépen, hogy eljöttek az ülésünkre. Azt gondolom, hogy új információkat tudhattunk meg önöktől készülünk Cancúnra, csütörtökön videokonferenciát tartunk, az éghajlati titkárság vezetőjével, és mint említettem, két hét múlva állásfoglalási indítványt készítünk, illetve Strasbourgban ezt el szeretnénk fogadni, és egy delegációt is küldünk ha 33 képviselő utazik majd az éghajlatváltozási konferenciára, ebből is kiderül, hogy mennyire eltökéltek vagyunk és természetesen szorítunk önöknek, és reméljük, hogy sikeresek lesznek, sikeres lesz a mexikói elnökség, azért, mert híd funkciót töltenek be, mint ahogy azt ön említette, az északi és déli rész között, a gazdag és szegény országok között, és azt gondolom, hogy a tárgyalási folyamat nyitottsága, átláthatósága, az összes érintett bevonása garantálhatja is a sikert. Fontos, hogy senki ne érezze kizárva magát, és mindenki hozzá tudjon járulni az eredményhez. Tehát nagyon reméljük, és szorítunk önöknek, hogy sikeres lehessen a konferencia. Remélem, hogy a vita folyamatban még találkozunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és sok sikert kívánunk! kommen wir zu dem letzten punkt des äh, vormittags der bereits vielfach erwähnten konferenz über Sokat emlegettük már a Nagoyai Biológiai Sokféleségről szóló konferenciát. Japánban került erre sor, 11 képviselő küldöttségként ellátogatott erre a konferenciára. Néhányan közülük itt vannak a teremben, Potocsnik biztos tájékoztatott bennünket, illetve a belga soros elnökség is. Minden nap jól működött ez a konferencia, és szeretném dicsérni titkárságunk kitűnő munkáját. Nagyon jól megszervezték a delegáció munkáját. Jól készítették elő, és pozitívan meglepett a parlamenti tanácskozás a klub nevű hálózat eh, keretében hétfőn és kedden került mindenre sor, nagyon fontos kérdésekben a biodiverzitással kapcsolatban, és az Európai Parlament a klubhálózatban nagyon fontos eh, élénk szerepet eh, fog betölteni. Számos ország tájékoztatott bennünket, például Dél-Afrikai Japán, mint vendéglátó ország, és az USA delegációja is. Ők csak megfigyelőként vettek részt ezen a tanácskozáson. Az USA nem csatlakozott a biológiai sokféleségről szóló egyezményhez, illetve a konferenciához, és jó, hogy Nagoyában nem vettek ők részt résztvevőként, csak megfigyelőként, korlátozó véleményeket hallottam az USA delegációjától, és ebből is kiderült az, hogy az USA nélkül is mennek a dolgok. Cancúnban tagjai a folyamatnak, de néha elképzelhető az, hogy van egy nagy ország, amely nem a többiek körül a teremben, csak egyik lába van benne a teremben. Az UNEP főigazgatója, Steiner úr szívesen ellátogatna majd ebbe a szakbizottságunkba azért, hogy a globális governance-ről beszélgessen velünk. 2012-ig kell a globális kormányzás témájáról egyeztetni, hiszen nagyon sok párhuzamos konvenció van, párhuzamos alap, és jó lenne ezeket összhangba hozni, a jövő évben vitát fogunk a Rio Plus 20 előkészítése jegyében tenni. Nem volt garantált, kis múlott a siker, éppen ezért annál örömtelibb, hogy sikerült konszenzus találni. Természetesen mind mindig szükség van kompromisszumra, nem sikerült mindent keresztül vinnünk, amit kértünk az állásfoglalási indítványunkban, de azt gondolom, hogy a COP10 hozzájárult ahhoz, hogy a tudat, a tudatosság arról, hogy a természeti tőke mennyire fontos, illetve a természeti tőke elveszítése e, mennyire fontos témák, és ezeket bővíteni, ki kell terjeszteni. Ez a COP10 felhívta a figyelmet arra, hogy folyamatosan elveszítünk a természeti tőkénkből, és ez nem engedhető meg így tovább. A 2020-as stratégiai terv különböző célokat rögzített 20 különböző csoportban. Mi egy lépéssel még tovább akartunk jutni, de a világ az említett célokban megállapodott az ABS jegyzőkönyv volt a nagolyai folyamat eh, központi eleme. A felhasználóknak genetikai, eh, a genetikai készleteket, forrásokat meg kell osztaniuk azokkal az országokkal, illetve azokkal a népekkel, ahonnét ezek a genetikai források származnak. Felmerül a kérdés, hogy az amerikai cégekre mi vonatkozik, hogyha ők nem részesei ennek az egyezménynek, én elfogadhatatlannak tartanám azt, hogyha nem fair lenne a verseny, tisztességtelen, és az EU-nak ezen a területen még van dolga. A leggyengébb pont a pénzügyi források mobilizálása kétségtelenül. Itt az Európai Unió is enyhe magatartást tanúsított, mert nem voltak konkrét forrása, és itt szintén vannak feladataink. Mivel az USA nem volt ott ezen a konferencián, az Európai Unió középpontba került, a tárgyalások jelentős részévé váltunk, és az elvárások jelentős részévé is, illetve hozzájárultunk nagymértékben a kompromisszumhoz. Én szeretném dicsérni az Európai Bizottság tárgyalási stílusát, sikerült egyhangon felszólalni, a belga soros elnökség szintén nagymértékben hozzájárult ehhez a sikerhez, az ABS jegyzőkönyvben a tovább lépéshez. Tehát uh, Nagoyán túlmutató lépés még az ABS jegyzőkönyv, ez egy plusz lépés, és a konferencia elején uh, ez még nem volt világis, világos. És az, hogy az Európai Unió ebbe csatlakozott, ehhez csatlakozott, ez egy jó jel, nagyon jó kompromisszumot találni a másik oldallal, legfőképpen a fejlődő országokkal. Ennyit szerettem volna mondani bevezetőre a magam részéről és megadom a szót a képviselőknek, Japándi képviselő. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom megismételni azt, amit ön elmondott. Osztozom az érzéseiben a delegáció munkájával kapcsolatban, csak néhány dolog. Az USA nem teljes tagja a konvenciónak. Lehet, hogy ez egy áldás lehetett volna burkolt formában, de én nem gondolom azt, hogy az ABS edzőkönyvelők valaha együtt tudtak volna érteni, tehát csatlakoztak volna hozzá, hiszen nagyon erős a gyógyszeripar. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a ratifikációs folyamat miatt optimista lehetek, hiszen ezt minden tagországnak alá kell majd írnia, illetve keresztül kell vinni. Attól tartok, hogy néhány tagország és néhány kormány, illetve tagországi parlament hátsó gondolatokkal is rendelkezik, különösen amikor az ABS eh, jegyzőkönyvről van szó, illetve majd ennek részletei kiderülnek, hogy ők vajon ezzel egyet tudnak-e érteni, emiatt aggájaim vannak. Különösen köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak és a tanácsnak, nagyon nyitott, együttműködő módon tájékoztattak bennünket minden este, azt gondolom, ez kitűnő példája volt annak, hogy egy ilyen típusú együttműködésnek hogyan kéne működnie. Itt most hivatalosan is köszönetet szeretnék mondani nekik. Egy ponton csalódtam, reméltem a konvenció előtt, hogy a tudatosságot sikerül erősítenünk a biodiverzitás témájában a világon, de a média nem nagyon képviseltette magát, és nem gondolom, hogy sikerült sajnos ezt a célt elérnünk. Éppen ezért ezen még dolgoznunk kell a tudatosság erősítésében. Egy további pont, megpróbáljuk a biológiai sokféleség oldal és a gazdasági oldal közötti szakadékot csökkenteni. Elnök úr, meg szeretném kérdezni önt arról, hogy az Ekonnal lehetne egy együttes ülést szervezni azért, hogy ne csak a környezetvédelmi oldalról közelítsük meg a biológiai sokféleség témáját, hanem gazdasági szempontból is. Lehet, hogy Szuplef meghívhatnánk a TEP projekt képviseletében, azért, hogy nekünk és az ekonbeli kollégáinknak elmondja, hogy miért fontos a biodiverzitás. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A TEP tanulmány kitűnő vitát tett lehetővé Nagójában, illetve a környezetvédelmi beszámoltathatóság és a természeti tőke egy olyan jelzés, amely új irányba viheti a dolgokat. Én az ön ajánlását jegyeztem. Belgié képviselő parancsoljon. Merci, monsieur le président. Je, je voulais Köszönöm szépen, elnök úr. Valamit meg szeretnék ismételni. A köszönet nyilvánításokhoz csak csatlakozni tudok. Azt gondolom, kitűnő volt a szervezés, a titkárság remek munkát végzett, és éppen ezért ezt fontos hangsúlyoznunk. Köszönetet szeretnék mondani az együttműködésért is. Azt gondolom, hogy tartalmas volt és bizalommal teli. Európai képviselőként aktív módon kapcsolódhattunk bele a vitába. Erőteljes volt az együttműködés a soros elnökséggel, Potocsnik biztossal és csapatával. A munkafeltételek ideálisak voltak. További köszönetet is szeretnék mondani a Global International keretén belül Kiderült számomra azt, hogy a biodiverzitás és más környezetvédelmi e, témák kapcsán mennyire fontos a megvalósítás. A különböző parlamenti képviselők közötti együttműködés is erősítette a bizalmat, úgy gondolom a világ különböző részeiről, és hozzájárult ahhoz, hogy sikeres legyen ez a, az cserem. Éjfélkor még mindig nem volt biztos az, hogy sikerül-e megállapodni. Lehet, hogy nem annyira ambiciózus az eredmény, mint amennyire szerettük volna, de ha megnézzük azt, hogy honnét indultunk el, akkor igenis van okunk örömre. Ami az ENSZ rendszerének megreformálását, az új kormányzás kérdését, az új gazdasági kormányzás és környezetvédelmi kormányzás kérdését, illetve a biológiai sokféleség számára az új impulzusok kialakítását. Reméljük, hogy a folyamat fel tud gyorsulni, gyorsabban tudunk előre haladni, mint a kiotói jegyzőkönyv kapcsán, és rendelkezünk egy megfelelő alappal, illetve a szerződő felek aláírásával ez biztosított. Ami az egy Európai Unió más országokkal kötött együttműködését illeti, szintén fontos lépések történtek a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. Nagyon fontos, hogy világszinten megfelelően tudjuk pozícionálni magunkat, erőteljesen tudjunk fellépni egy hangon felszólalni. Azt gondolom, hogy a 27 tagország eh, nagyon jól együtt tudott működni Nagoljában, nem darabolottak szét az erőink, és egy pozitív pont minden bizonyal az volt, hogy eh, egy új erő jelenhetett meg világszinten, ez pedig az Európai Unió volt. Reméljük, hogy mindez tovább folytatódik, és azt is remélem, hogy a bizottságot tovább tudjuk bátorítani abban szakbizottságként, hogy a biodiverzitási stratégiát az Európai Unió számára, amelyről folyik a vita, ez 2011 és 16 között lesz érvényben, remélhetőleg meg fog felelni az elvárásoknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Gratulálok ahhoz, hogy ön a konferencia végéig maradt szerdán este a delegációnk befejezte a munkáját, a, és a tárgyalások csak akkor kezdődtek, illetve a média is akkor érkezett meg. Ez pedig nem volt igazán jó, Nem jó az, hogyha egy parlamenti delegációnak a konferencia közepén távoznia kell, a végéig kell maradni a tárgyalásoknak, és köszönöm szépen az SMS-ét is. Ja, also ich tue mir auch schwer. Én se tudnám megtenni, hogy nem mondjak köszönetet a szervezőknek, Szandénhoz teljes mértékben csatlakozom. És szeretném kihangsúlyozni azt, amit Gebrandi kollega is elmondott az előbb. Nagyon fontos tényező volt a konferencia kapcsán az, hogy a TIP jelentés vagy tanulmány kapcsán is világossá vált, hogy a működő ökoszisztémáknak milyen hatalmas értéke van, és hogy az ökológiai szolgáltatásokat hogyan lehet kell konkrétan értékelni. Ez nem csak a jövő kutatók fantazmagóriája, ezek nem vészforgatókönyvek, amelyeket állat- és növényvédők találnak ki, hanem ezek nagyon konkrét projektek, amelyeket konkrét célokra lehet lefordítani. A konferencia után az én hazámban is voltak sajtótájékoztatók, és újságírók még mindig ugye azt gondolják, hogy csak az orchideák védelméről van szó, vagy pedig a vörös teknős védelméről, pedig hát nyilvánvaló, hogy sokkal többről van szó, mint egyes állatfajtákról, de ez még nem jutott el mindenkinek az agyáig. A felhívást intéznék a kollégákhoz, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy szükség van arra, hogy minden tagállam most már a biológiai sokszínűség finanszírozása kapcsán közös fellépésekre is gondoljon. Ugye van, aki sok ország azt mondja, hogy otthon már olyan sokat teszünk, az amerikaiakkal mindig ezt halljuk, hogy úgyis annyit költünk a biológiai sokszínűségre de hogyha valóban előre akarunk lépni a e, fajok védelme kapcsán, akkor itt közös e, EU e, fellépésre is szükség van. Az USA nem csatlakozik ehhez, és persze ott van az a sok fejlődő ország, akiknek, akinek szüksége van a, a pénzre. Erősíteni kell, ezt tudatosítani kell az egyes tagállamokban is ezt a kérdést, és amit sokszor elmondtunk, a biológiai sokféleség minden politikai területen fontos, nem csak az MV, a környezetvédelem területén, a gazdasági és a pénzügyi kérdésekért felelős szakbizottságokkal is sokszor egyeztetnünk kell. Köszönöm, Anna Rosbach. Köszönöm, elnök úr. Hasonló dolgokat fogok mondani, mint kolléganőm Kaltenbach eh, képviselő. Nagyon régóta vannak bizonyos aggájaim. Azzal kapcsolatban, hogy eh, nagyon nehéz magas szintű, miniszteri szintű ülések üléseken elhangzott nemes és magasztos megállapításokon kívül valami konkrétumot is találni. Hogyha a hatalmas a tengereken, az óceánokon úszó műanyag szigetek miatt elpusztult rengeteg halra vagy tengeri áltra gondolunk, akkor is nyilvánvaló, hogy valamit változtatni kell, csak ahol nincs jogalkotási felhatalmazásunk, ott nehezen tudunk monitorozni. Az EU-nak nyilvánvalóan el kell, be kell tölteni ezt az éllovas szerepet, de nagy különbség van a között, hogy mit döntünk el magas szinten, és mi történik a valóságban, Afrikában, Ázsiában, vagy a dzsungelekben, vagy Él-Amerikában, a valóságban, a mindennapok gyakorlatában, a mindennapi gyakorlat nyelvére kell lefordítanunk a szép szavakat. Az utolsó hozzászólást hallgatjuk meg, Kerétó képviselő. Köszönöm szépen. Mindenek előtt valóban szeretnék gratulálni a delegációnak. Biztos vagyok abban, hogy nagyon jól dolgoztak, hiszen jó eredmény született. De a kérdésem az, hogy a vendéglátország, Japán hogyan érte el ezt a változást, ezt a pozitív változást? Elég sok tapasztalatom volt, és Sandrinához fordulok, aki az utolsó percig ott volt. Mi volt ez a plusz a japánok részéről? ha vendéglátó országoknak tanácsokat akarunk adni a jövőben, mit kell tenniük, hogy hasonlóan sikeresek legyenek? Hiszen korábban azt láttuk, hogy az EU Nagoyában nem negatív szerepet töltött be, és sikerült az ABS jegyzőkönyv kapcsán előrelépni. Ugye mindig azt gondoltuk, hogy az EU nagyon pozitív szerepet tölt be a környezetvédelmi kérdésekben, és itt most egyetértek Szatukhászi kolléganőmmel, az EU-nak Cancúnban jobban kell szerepelni. És a tárgyalási álláspontunk részleteit jobban ki kell dolgozni környezetvédelmi tárgyalások során. Nagyon sok területen kell javulnunk, bár persze jó vágányon haladunk, de a részletek kidolgozása kulcsfontosságú. Köszönöm szépen. Basszáikut észrevételeit, kommenterjét most hallgatjuk meg, hiszen most jelent, jelentkezett. De jó, hogy már előre egyetértetek azzal, amit most fogok mondani. Én is köszönöm a titkárságnak, hogy megszervezték ezt az utazást, valóban remekül szerveztek meg minden Beransnak, Josznak köszönetet mondunk. Egy eljárás és egy tartalmi észrevételem lenne. A nagolyai tanácskozás világosan megmutatta, hogy Európa tud, képes egyhangon beszélni. Miért? Nagyon jó volt az együttműködés a belga soros elnökség és az Európai Bizottság között. Ez is kulcsfontosságú, hogyha a Cancúnra következő lépésre gondolunk az ABS vita kapcsán Potocsnyi biztos és a bizottság munkatársai valóban komolyan részt vettek a munkában, és egy hangon beszéltek a más helyen a belga elnökség irányította a dolgokat. Ez egy fontos tanulság Cancún kontextusában, hiszen itt fontos meghatározunk mindig, hogy ki mikor irányít, és nagyjából az volt a helyzet, hogy tényleg mindig lehetett tudni, hogy ki annak az adott tanács, tanácskozási eseménynek a koordinálója, vezetője. Az eredményekkel nagyon elégedettek vagyunk, de most derül majd ki, hogy mi valósul meg ebből. Megegyezhetünk célokban, persze, de ezek a célok jelentenek is valamit, hogy a káros szubvenciókat fokozatosan megszüntetjük, hogy az ökorendszerek értékét a gazdasági számításokból is figyelembe vesszük. Ennek akkor van értelme, hogyha a tagállamok hazai politikájában ezek majd megvalósulnak Na, hát beszélünk például az agrárreformról, elég sokat, és persze a biodiverzitás szempontjából káros anyagokkal kapcsolatos szubvenciók megszüntetése összefügg az agrárreformmal. Örülök, hogyha most ezeket a célokat át alakítanánk, a mm, két terület céljait összhangba hoznánk egymással. Még egy dolog, Japán. Ugye a kapcsolatban, amint a nemzeti biológiai sokszínűségről, vagy a nemzeti védelemről beszélünk, akkor mutatkoznak meg a különbségek. Japánban nagyon ambiciózus céljaik vannak a biodiverzitással kapcsolatban, ugyanakkor, amit Japán határen kívül művelnek, például a halászat területén, hát ez egy már más történet hogyha valaki teljesen más csinál az ország határain belül és kívül, azt hiszem, hogy itt igazából például a halászati példáról szólva Európa komolyabb előrelépést érhet el, hogyha ezen az úton, a Nagoya úton megyünk tovább. Köszönöm szépen. Japán volt tulajdonképpen az egyetlen ország, amelyik két millió dollárt, azaz konkrét pénzt tett le az asztalra. A vendéglát, vendéglátó ország felajánlása volt ez, és utolsó percben végül is ez teremtett jobb légkört. Azután facilitátorokat alkalmaztak. Tehát például Potocsnék eh, képviselte az északiakat, eh, Namibia a eh, déli országokat, amikor a finanszírozásról volt szó, hiszen itt országcsoportokra kellett bontani a résztvevőket, nem lehetett a plenárison 90 ország szóljon hozzá, és ezt most nagyon jól készítették elő. Fontos a follow-up, hogy mi lesz az ABS jegyzőkönyv ratifikálási folyamata, és a különböző szakpolitikai területen, a mezőgazdaság és más területen milyen konkrét intézkedések történnek. Potocsnyi biztos beszámol majd a follow hogy a tagállamoknak konkrétan milyen feladatai lesznek. Chris Davis um, is uh, említette a Globe in China-t, és valóban uh, fontos az, hogy uh, sok országgal, akik hasonló célokat követnek, legyen ilyen eszmecsere, különösen, hogyha vannak globális egyezmények, megállapodások. Talán ez volt a szintézise annak, ami Nagoyában történt. Most már reménykedhetünk abban, hogy az emberiség és az ENSZ képes egyetértésre, konszenzusra jutni. Meglátjuk, mi történik a következő konferencián Cancúnban. Most lezárjuk az ülést, és három órakor folytatjuk, találkozunk az ESA igazgatójával. Most nem tudtam megadni a szót a bizottságnak, de azt hiszem, hogy Potocsnyik biztos úgyis meg fogjuk hívni majd.